Bien, je vous prie de gagner votre place et j'ouvre la séance. Kérem, hogy mindenki üljön le, és kezdjük meg az ülésünket, amely azzal fog kezdődni, hogy az első monitoring csoportot beindítjuk a pénz, több éves pénzügyi terv 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan, ennek a felülvizsgálatára vonatkozó munkacsoport. Úgy látom, hogy nincsenek ellenvetések a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, és most szeretném azt is jelezni, hogy írásos eljárás alapján van egy 54-es cikk által kezdeményezett eljárásunk, ez a szolidaritási alappal kapcsolatos, a regionális fejlesztési alap témájában, egy saját kezdeményezésű jelentés megírása. Vannak-e az előző jegyzőkönyvvel kapcsolatban meg jegyzések, amennyiben nem, akkor azt elfogadottnak tekintjük. Most pedig rögtön rátérünk erre a bizonyos monitoring csoport ülésre. Nem tudom, hogy ezt franciára hogyan fordítanám. Úgyhogy mindenkit szeretnénk köszönteni, főként a jelentéstevőket. Olbricht és Tomá asszony, Olbricht úr és Tomá asszony, illetve a büdzsé szakbizottság részéről, valamint a KULT, az ITRE és az EMPLÖ szakbizottságok részéről, akiket szintén meghívtunk, hogy vegyenek részt a téma miatt, a téma alapján. Ezen kívül a bizottság képviselőinek is nagyon örülünk, a BADZ, az RTD, ÖSE, a illetve még másik kettő főigazgatóság képviseletében. Köszönöm szépen, a múlt héten volt itt egy vita, amely a pénzügyi keret félidős nyomon követésére vonatkozik, Elkezdődött tehát ez a vita egy nagyon jó dokumentum alapján, akit, amelyet Olbricht úr és Tomá asszony, a két társjelentéstevő készítettek elő, és ahogyan ebben a dokumentumban is olvashatjuk, a büdzsé szakbizottság meg akarja vizsgálni, hogy hogyan működik az új eszközök használata, amelyek a több éves pénzügyi keretben foglaltatnak, illetve a prioritást képező politikai programok megvalósítása hogyan halad, gondolok főképpen az Európa 2020 programra, stratégiára. Egyébként eléggé aggasztó a büdzsé helyzete, mert vannak nagy nehézségek, amelyeket figyelembe kell venni, hiszen a válság miatt állandóan új problémák merülnek fel, migrációs válság, görög válság, éppen ezért ilyen büdzsé szatelitek alakulnak ki a cross keresztül, ez pedig nem teszi, nem könnyíti meg a parlamenti ellenőrzés lehetőségét, és azt, hogy az európai állampolgárok lássák, átlássák és megértsék az európai költségvetést. Tehát a lehető legjobb feltételek mellett szeretnénk ezt a felülvizsgálatot megvalósítani, és több ilyen ülésre kerül majd sor, mint amilyen a ma délelőtti. A mai monitoring ülésünk a rugalmassági eszköz alkalmazására vonatkoznak a több éves pénzügyi kereten belül, illetve a kifizetésekre vonatkoznak. Ugye itt nagyon sok örökölt probléma is volt, és gyakorlatilag minden témát különböző kérdések alapján fogjuk felvetni, és aztán kérdéseket fogunk, fognak felvetni a jelentéstevők, és kérdésfelelet formájában a bizottsággal fogunk vitát folytatni. Minden kérdés benne van a dossziéban, a kifizetésekkel kapcsolatban és a speciális eszközökkel kapcsolatban arra szeretnék emlékeztetni, hogy 11 órakor le kell zárjuk ezt az ülést, mert akkor szavazni fogunk, és egy nagyon nehéz és kellemetlen feladatom lesz, az, hogy rendkívül szigorúan kell a felszólalási időket kezelnem. Úgyhogy most megadom 5 percre Olbricht úrnak a, szav, a szót. Ő lesz az első felszólalónk, amely, aki a rugalmassági eszközre vonatkozó részt fogja feltárni. Köszönöm, elnök úr. Voltak éppen ma kezdődik az a vita, amely a több éves pénzügyi keret 2014-es évében való felülvizsgálatát, átírását, per átírását hozza magával. A jelentéstevőként a feladatunk az, hogy a mai helyzet teljességét felmérjük, egészen a 2020-ig terjedő pénzügyi időszakra vonatkozóan is. A következő hetekben az lesz a feladatunk, hogy megállapítsuk a parlament álláspontját olyanként, hogy ne csak átvizsgáljuk, hanem írjuk is felül az MFF-et. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk tudnék, amely megköveteli az egész szabályozás revízióját. Először azt kell belátnunk, hogy az MFF miképpen működik. Mik az ered, a következményei annak, hogy bevezetésre kerültek a rugalmasági rendelkezések a 2014-es 20-as MFF-ben, mert hogy az új MFF működése után két évvel az a kérdés, hogy egyszerűsítés működik-e vagy sem. Ez a rugalmasság. Mert a végén nagyon világos kérdésként fog felmerülni az, hogy vajon több rugalmasságra lesz szükség az MFF második részének végrehajtásában, vagy sem. Hiszen potenciálisan van további rugalmassági lehetőség. Ám az első kérdés, amit fel kell tegyük, hogy ma jól működik-e, működnek-e a rugalmassági rendelkezések. Ehhez meg át kell lássuk a rendszer és az eszköz bonyolultságát, és az egész ö, konstrukciós filozófiáját. A második kérdés az, hogy hol tartunk most. Ott tartunk most, a rugalmasági rendelkezések két éves használata után. Hova jutottunk most? Hogy fest most a helyzet? milyen lesz 2016-ban, mik a következményei az MFF második része vonatkozóan a rugalmassági rendelkezések alkalmazásának, folytassuk ezeket vagy sem? Ezeket a kérdéseket nem ma kell feltegyük, de a konzekvenciák nyilvánvalóak. Ez egy mélyreható vitát követel meg arról, hogy mik a voltak éppeni előnyei a rugalmassági rendelkezéseknek, hogy áll most a helyzet, mi az, amit változtatni kellene, és mi az, amit így kell hagyni, hogy most van. Ennyi volna az elején, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a témafelvezetést, hogy milyen nagy kihívásokról kell beszélnünk a felülvizsgálat során. Miután itt most egy felülvizsgálatról van szó, és nem is csak egy egyszerű felülvizsgálatról, hanem arról is, hogy hogyan tudjuk ezt átdolgozni. Most az első rész a rugalmassági eszközre fog vonatkozni, és hogy a vita alapjait lefektessük, megadom a szót Werner úrnak, aki a büdzsé főigazgatóságon igazgató. 15 percre az öné a szó. Uh, merci, merci le président, uh, rapporteur. Köszönöm szépen, elnök úr, jelentéstevők, kedves uh, Elnök úr, köszönjük szépen, hogy meghívtak bennünket, hogy megadjuk a mi elemzésünket a 2014-2020-ra vonatkozó pénzügyi keret felülvizsgálatával kapcsolatban. A rugalmassági eszközön keresztül tulajdonképpen a téma lényegére ható kérdést fogjuk elemezni. Világos az is, hogy ez nem egy új vita, valójában egy több éves pénzügyi keret természetében rejlik az, hogy egy rugalmasságot, egyfajta rugalmasságot kell beleépíteni. Vannak ugye plafon értékek, a négy legnagyobb fejezetre vonatkozólag kifizetések, felelősségvállalások tekintetében, és itt a több éves pénzügyi keret a rugalmasságot bizonyos értelemben lecsökkenti, de mégis ezen belül lehet megegyezésre jutni az éves programokkal kapcsolatban, és biztosítani lehet a finanszírozást egy középtávú, középtávon gondolkodva. Mindenféle több éves pénzügyi keret esetében egyensúlyra kell terem, törekedni, a fegyelem, előreláthatóság és a rugalmasság a másik oldalon között. Ebben a mostani pénzügyi keretben 2014-2020-ról beszélünk, amely itt van az asztalon előttünk, nagyon nehéz helyzetből indultunk a rugalmasságot tekintve, már a kezdet kezdetétől fogva. Valójában, hogyha emlékeztethetek arra, hogy hogyan néztek ki a tárgyalások, amelyek a jelenlegi éves pénzügyi keret megalkotásához vezettek. 2013. februárjában az Európai Tanács készen állt arra, hogy egy olyan pénzügyi keretet fogadjon el, első alkalommal története során, amely kisebb főösszegekkel számolt, mint bármelyik korábbi, és nagyon csökken, lecsökkentette a kifizetéseket, illetve a kötelezettségvállalásokat. Innentől kezdve az Európai Bizottságnak is azt kellett kinyilatkoztatnia, hogy ez a pénzügyi keret nem lesz működőképes, csak akkor, hogyha maximális rugalmasságot építünk be a rendszerbe. És valóban ez, hogy a lehető legnagyobb rugalmasságot akartuk elérni, be is került a tanácsi végkövetkeztetésekbe. De ettől függetlenül szerintem helyes, hogyha kimondjuk, hogy továbbra is állandó csatába vagyunk annak érdekében, hogy konkretizáljuk és testet öltsön ez a fajta rugalmasság, gondoljunk például azokra a kontextus, arra a kontextusra, amelyet az Európai Parlament is a rugalmasság számára kijelölt. Tehát az Európai Parlament rengeteget harcolt ennek az eszköznek a beépítése érdekében. És egyébként nem is lenne semmiféle innovatív elem sem a rendszerben, hogyha ezt az Európai Parlament nem kérte volna. Tehát nézzük akkor a helyzetet 2014-2020, ahogyan említettem, ez egy rendkívül szűk büdzsé a kezdet kezdetétől fogva, de mégis van egyfajta rugalmasság benne, egyfajta mozgástér, és vannak erre konkrét új eszközök is, amelyeket meg kell vizsgáljunk olyan értelemben, hogy mennyire felelnek meg a jelenlegi időszakban az Európai Uniós szükségleteknek azt is szeretném elmondani, és felvilágos és ráirányítani az önök figyelmét, hogy különbséget kell tudni tenni a rugalmassági eszköz, amelyet a költségvetési eljárás során tudunk alkalmazni, tehát ezt mindig fel tudjuk használni, a költségvetési szervek ezt meg fogják tudni tenni, és ez mindenképpen hatással van a döntéshozatali folyamatra a tanácson belül. Ugye itt minősített többséggel kell dönteni, Tehát megváltozott az a szabály, amely korábban azt kérte, illetve írta elő, hogy egyhangú döntés szülessen, amelyhez az Európai Parlament hozzájárul. Ettől kezdve, ettől az új helyzettől kezdve ez a lehető legnagyobb rugalmassági eszköz, amely most megvalósul. A felülvizsgálat lehetőségként ott volt mindig is, egészen a pénzügyi keret megalkotása óta, mindig is lehetőség nyílt arra, hogy megváltoztassuk a plafonértékeket, de korábban nagyon magas többségi szavazási arányokra volt szükség, főként a tanácson belül, tehát voltak kisebb módosítási lehetőségek, amelyekhez a minősített többség volt szükséges, de a Lisszaboni szerződés óta a tanácsban az egyhangú döntésre van szükség, illetve a parlament hozzájárulásához. Nos, én most a prezentációmat a jelenlegi kereten belül fogom a mm, rugalmassági eszközről megtartani. Nézzük meg, hogy mit jelent pontosan a rugalmassági eszköz. Azt kell végig gondolni, hogy ilyen alacsony rugalmasság, illetve mozgástér mellett hogyan működik ez a rendszer. Tudni kell azt is hozzá, hogy talán sohasem volt olyan pénzügyi keret, aminek ennyire kicsi mozgástere volt, és ez két dolog miatt van így. Az egyik az az, hogy nagyon szűkek a plafonértékek, és a másik oka pedig a társi jogalkotók azt kérték, hogy minél inkább előre tudjunk programozni, és ez a fajta megközelítés érvényesüljön. Tehát összesen kb. 1%-ról beszélünk 2014 és 20 között, maximum 1%-os a nem előre meghatározott célra előirányzott összeg. 99% már előve meg van határozva, tehát innentől kezdve nagyon nehéz a helyzet, és amellett pedig azt is láthatjuk másodszorban, hogy politikai prioritások változóban vannak, nagyon nehéz körülmények mellett kontextusban kell dolgozni, és azért ne felejtsük el azt sem, hogy ez a 7 éves pénzügyi keret nem is feltétlenül esik egybe a parlamenti mandátummal. Most például ebben az esetben a parlament és a bizottság is változtak, onnan kezdve, hogy ki találta ki ezt az egész rendszert, ezt a keretet, és ki az, akinek most pedig meg kell valósítania. Tehát mindezt figyelembe kell venni, amikor a rugalmasságról beszélünk. Itt kétfajta rugalmassági eszközről beszélhetünk a kereten belül. Az egyik az úgynevezett speciális eszközök tárháza, amelynek az a különlegessége, hogy lehetővé teszi az éves költségvetés során a plafonértékek meghaladását, tehát itt további pénzekről lehet szavazásos alapon dönteni, a, felelő, a kötelezettségvállalások és a kifizetések tekintetében a parlament és a bizottság javaslatokkal élhetnek a plafonérték felett. Biztos, hogy az utánam felszólaló is majd mindennek a jogi aspektusait meg fogja világítani. Minden esetre a bizottság részéről világos a helyzet, hogy a plafonértéken felül is meg lehet szavazni erre vonatkozólag javaslatokat rekalibráltuk, ahogyan a dokumentumban is látszik, a 2011-es válság kapcsán a helyzetet, aztán itt van a sürgősségi támogatási tartalék, amely harmadik országbeli, humanitárius és nem, előre nem látható eseményekre vonatkozik, aztán ott van az európai szolidaritási alap, ez nominális értékben csökkent, mégis nagyon sokat alkalmaztuk, azért mert nagy katasztrófa helyzetek alakultak ki az EU-n belül, és most erre lehetőség is nyílik, hogy egy éves túlfutást biztosítsunk ennek. Itt van aztán a globalizációs kiigazítási alap, amely szintén csökkent nominális értékben, de mégis magasabb mértékben használtuk, mint valaha, és itt pedig a nagyobb munkaerő munkahely vesztések a globalizációból fakadóan ezeknek a kiigazítási kiigazítására való. És aztán itt van a rugalmassági eszköz, mint olyan, amely a büdzsében jártas személyek számára, mint amilyenek önök is, Flex néven fut. Ez rendkívül hasznos elem. Egyrészt azért, mert a jelenlegi válságban több mint 500 milliós összeget tesz ki évente. Ezt egyébként kumulálni is lehet különböző évekre vonatkozólag, és semmiféle különleges alkalmazásra nincsen előre rendelve, hanem a költségvetési szervek dönthetnek arról, hogy hol van rá leginkább szükség. Mindezek az eszközök már elég nagy mértékben alkalmazásra kerültek a költségvetési folyamat során 2014-ben és 2015-ben is. Itt vannak a számok is a táblázatban. Ugyanakkor számszerű értékben a legnagyobb alkalmazása a 2016-os évre vonatkozó rugalmassági eszköz, amelyről nemrég született egyébként döntés a 2016-os költségvetési eljárás során. Több mint 500 millió euróról van szó, tehát teljes mértékben kihasználtuk a flex eszközt ezekben az években, főként a harmadik migrációs csomag megvalósítása érte, érdekében. Ehhez talán hozzá kellene fűzni azt is, hogy természetesen 2016 után a Flex ismét lehetőségre áll, lehetőség lesz arra, hogy ezt alkalmazzuk több mint 500 millió eurós éves szinten, és újra és újra fel kell majd ezt építeni, de az 2016-os évig bezárólag ez teljes mértékben felhasználásra került. Olyan eszközökről van szó, amelyek korábban is léteztek már, és amelyek lehetővé teszik azt, hogy további összegeket szavazzunk meg a pénzügyi keret plafon összegein felül. De nézzük most a toolboxot. Ebben nagyon fontos új eszközök is szerepelnek, amelyek noha nem növelhetik meg a teljes összeget, mégis lehetőséget biztosítanak arra, hogy átcsoportosítsunk, átszervezzünk a kötelezettségvállalások között a különböző fejezetek és évek tekintetében egyaránt. Itt például a globális mozgástére gondolok, a kötelezettségvállalások terén, ez a növekedés és a munkahelyteremtés főként a fiatalokra vonatkozik, illetve a munkahelyteremtés általában. Ez is mutatja egyébként, hogy a jogalkotó milyen szándékkal alkotta meg ezt az eszközt. Ezen felül pedig lehetőséget biztosít olyan mozgástér felhasználására, amely a költségvetés más részeiből érkezik, ezeket össze lehet gyűjteni, kumulálni lehet, és újra lehet alkalmazni új feladatok megoldása érdekében, esetleg akár egy másik fejezetben is. A másik fontos új eszköz a contingency margin, Ez a vészhelyzetekre vonatkozik. Itt 0, egész 0 8 század százalékról beszélünk. Itt ugye ez éves szinten 4,4 milliárd eurót jelent. Ez a contingency margin, vagy vésztartalék olyan lehetőséget biztosít, hogy további költségvetést vezessünk be az adott évre, de ugyanakkor ezt kompenzálni kell máshol, mert a plafonértékeket nem lehet meghaladni, tehát ez a következő évek rovására megy, tehát ugyanabból a mozgástérből lehet elvenni a következő évekre vonatkozó pénzekből. Aztán van itt egy másik fontos eszköz, de ez egy kicsikét más természetű. Referenciaértékekről van szó a több éves programok tekintetében. Ezeket most meg lehet haladni, vagy akár alul öm, tervezni is lehet, egészen 10%-os értékig, és mindezt a pénzügyi programozás éves szintjén vonatkozik meg. Itt arra, arról van szó, hogy lehet erősíteni bizonyos programokat, vagy pedig frontloading, illetve backloadingra ad lehetőséget, akkor, hogyha a különböző programok különböző sebességgel haladnak, és amikor úgy látja a jogalkotó, hogy erre szükség van, illetve a költségvetési szervek. És aztán végül itt van a mezőgazdasági szektor válsághelyzeteinek tartalék összege. Itt 400 millió eurós összegről beszélünk évente, ez eredetileg a közvetlen kifizetésekre vonatkozik, akkor, amikor erre szükség van, mert a válsághelyzetből adódóan így alakul, és amennyiben ezt felhasználják, akkor a következő évben ki kell fizetni a illetve hogy amennyiben nem kerül felhasználásra, akkor viszont a gazdák felé ezt a következő évben ki kell fizetni. Nézzük most, hogy hogyan lehet a gyakorlatban alkalmazni ezeket az eszközöket. Alapvetően nagyon jól lehet kombinálni is ezeket az eszközöket azzal a céllal, hogy a rendelkezésre álló mozgástereket a különböző évek és különböző fejezetek között át lehessen csoportosítani. Gondolok például a kötelezettségvállalásokra vonatkozólag, ez most jelenleg 2017-ig lehet megvalósítani, de amennyiben a költségvetési hatóság az azt követő évek mozgásteréhez akarna hozzányúlni, tehát 2017 utánra vonatkozólag, akkor a contingency, a vésztartalék mozgásteret tudja átcsoportosítani a korábbi évekre, és ezzel egy különleges helyzetet tud kompenzálni. Ugyanakkor ezek a lehetőségek a teljes plafonértékek szempontjából nem jelentenek további mozgásteret, tehát ezt figyelembe kell venni. Nézzük most, hogy hogyan néz ki a globális mozgástér a kötelezettségvállalások tekintetében. Ezeket azonnal felhasználtuk arra, hogy 2,4 milliárd eurót a stratégiai beruházási terv feltőkésítésére használtak fel. Ez pedig azonnal rávilágított arra, hogy milyen potenciál rejlik ebben az új eszközben. Ezeket az eszközöket kifizetésekre is fel lehet használni. Például a vésztartalék eddig kifizetésekre alkalmazták csak, mobilizálták 2014-ben annak érdekében, hogy 3,2 milliárd eurós további kifizetés lehessen eszközölni a korábbi lemaradások kifizetése érdekében a kohéziós politikán belül. Ugyanakkor 2018 és 2020 közötti évekre vonatkozólag ezt valahogyan kompenzálni kell majd. És végül az utolsó eszköz, szintén egy új eszköz, ami rugalmassági eszköztárunkban, ez pedig egy globális mozgástér néven fut. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy megint csak biztosítsa egy adott költségvetési év plafonértéke és a konkrétan kifizetett összegek közötti különbséget. Ezt lehet mobilizálni, tehát ez korábban is létezett, azonban itt most az Európai Parlament ebből egy koncepciót alkotott, és az új pénzügyi keret tárgyalásakor ez bevezette a lehető, ezt a lehetőséget, és mi meg vagyunk győződve arról, hogy a következő évek során ezek a fajta garanciák fogják kifejteni a teljes körben a hatásukat. Ugyanis ezeknek a felhasználása úgy képzelhető el, ahogy ezt a live jegyzetben olvashatjuk, hogy az utolsó év, évben 7, 9 vagy 10 milliárdot tudunk újra ö, betervezni, tehát hogy ne legyen túl nagy a kifizetések szintje. Amennyiben ezt elkerüljük, akkor biztosítani tudjuk, hogy a teljes kötelezettségvállalások szintjén ki tudunk, tehát ezt be tudjuk építeni a költségvetésbe, és ez egy nagy különbség egyébként a korábbi pénzügyi kerethez képest, mert ott több mint 50 milliárd eurót nem tudtunk felhasználni. Egyszerűen csak azért, mert rossz évben terveztük be a büdzsébe, alacsony volt a programok megvalósítási értéke, és ezért ezeket nem lehetett később felhasználni. Az új eszköznek köszönhetően ez a jövőben nem jelenthet problémát, vagyis a teljes lehet, rendelkezésre álló összeget a különböző évekről, tehát a különböző évek között át lehet vinni. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek nagyon fontos szerep jut majd ennek a pénzügyi keretnek a későbbi éveiben. És végül lezárásként az Európai Bizottság feladata és az önök feladata ebben a vitában az lesz, hogy vizsgáljuk meg hogyan működnek ezek a különleges eszközök, és hogy megfelelő-e a plafonok szintje, és itt még arra is emlékeztetnék, hogy van ennek egy másik dimenziója is, amelyről sokat beszéltünk már, és más, kicsit más kontextusba kell helyezni. Itt az eredményorientált költségvetésről van szó, nagyon intenzíven dolgozunk az egyszerűsítés elvén mostanában, és ez talán új javaslatok megalkotásához is vezet majd, amelyeknek az lesz a célja, hogy ezeknek a rugalmassági eszközöknek a mobilizációját egyszerűsítsük. Ugyanis egyik másik rendkívül bonyolult administratív szempontból, tehát azért nagyon odafigyelünk erre. Természetesen mindezt annak tudatában, hogy elképzelhető, hogy Változtatnunk kell a pénzügyi rendeletem, és ez pedig nem egy egyszerű folyamat, akármilyen, akárhonnan is nézzük. Minden esetre alelnökünk rendkívül odafigyel az egyszerűsítés elvére, hogy minden könnyebben, barátabb módon jelenjen meg a költségvetésben, úgyhogy elképzelhető, hogy lesznek itt új javaslatok is a felülvizsgálat során. És utolsó sorban a rugalmasságra még ennek is lesz hatása, hogy a terjedelem kérdését is felveti mindez, tehát a következő időszakra vonatkozó több éves pénzügyi terv mm, problémáját is ezzel már az asztalra tesszük, hiszen ezek a kérdések mind egymással összefüggenek. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosítottak, hogy elmondjam. Köszönöm szépen ezt az előadást, illetve felvilágosítást és minél gyorsabban uh, szeretnénk a bizottsági javaslatot megvizsgálni, hogy előre léphetjünk. Most pedig Evelyn uh, jelentése következik, aki a költségvetés ügyekért felelős. Itt pedig a kifizetésekről van szó, illetve a külön eszközökről. 5 perc áll rendelkezésükre. Köszönöm szépen. Valóban 5 percre fogom korlátozni a hozzászólásomat, hiszen mindenki megkapta a jogi véleményt, amely mélyrehatóan megvizsgálja ezt a kérdést, ezért nagyon röviden összefoglalnám. Egy előzetes megjegyzéssel élnék, hogyha megengedik. Mindannyian tudjuk, hogy vannak kifizetési előirányzatok, és ebben a kérdésben, a plafon fölötti kifizetések kérdésében nincs egyöntetű döntés az intézményeknél. A múlt évben a költségvetési tárgyalások során nagyon sok fejtörést okozott ez. Két nyilatkozatot fogadott el a parlament a, és a tanács egyoldalúak, és így már megállapodásra jutottak. Nézzük most az elemzést. Először is a kötelezettségvállalások itt elég egyszerű a kérdés, hiszen a hármas cikk kettes bekezdése, a pénzügyi rendelet ezen cikke, illetve az ötös cikke kimondja, hogy ezeket az eszközöket mobilizálhatjuk a plafon fölött a kötelezettségvállalások terén. Ami a speciális, a különleges eszközöket illeti, ezek közül három kompenzációt ír elő, ez több éves időszakot ölel föl, azonban a globális plafon értékét nem haladhatja meg a CFP-nek. cfp nek a 14-es és 15-ös cikk ugyanezt írja elő, a kötelezettségvállalások terén a növekedés és a munkahelyteremtést próbálja előirányozni, valamint a fiatalok munkanélküliségét orvosolni. Ami a négy többi speciális eszközt illeti, tehát a külön segítséget, a szolidaritási alapot, a rugalmassági alapot, illetve egy ezzel kapcsolatos további eszközt, itt nincs kompenzáció, Ebből azt a következtetést ván, ván, vonhatjuk le, hogy itt a globális plafon fölött is van némi mozgásterünk. Ez a szövegszerű elemzés, a tanács 2013. februárjában két ülést is tartott, és akkor a CFP tárgyalások sakmat helyzete feloldódott. Kimondták, hogy a különleges eszközöket a többéves pénzügyi keret határain fölül is fölhasználhatjuk, illetve azon kívül kell kikalkulálni. Tehát jelenleg arra a következtetésre jutunk, hogy a négy külön eszköz esetében a CFP plafon fölötti mobilizáció elképzelhető, ami a kötelezettségvállalásokat illeti, és valóban ez meg is történt. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a kifizetési előirányzatokkal. Itt a rendelet sajnos nem ad bibliai egyértelműséget, ezért ezt a ezt a kettősséget orvosolni kellene a felülvizsgálat során. Az ötös preambulum bekezdés, illetve a korábban említett cikk nem említi meg a, itt a plafon fölötti mobilizáció lehetőségét, azonban a rendelet szövege két ízben is tartalmaz olyan passzusokat, amelyek előirányozzák, hogy a kifizetési előirányzatok mobilizálhatóak lennének a CFP plafonja fölötti tartományban is. Itt a négyes cikk egyes bekezdéséről van szó, a saját erőforrások kiszámolásával foglalkozik ez a cikke, valamint utal a 3.2-es cikkre. Ez az utalás pedig rendkívül fontos, hiszen a külön speciális eszközök mobilizációját lehetővé teszi, és ez további kifizetéseket tesz lehetővé a plafon értéken fölül. Másosorban a 13 per 4-es bekezdés konkrétan kimondja, hogy lehet, ki lehet használni a marzsot, ezt pedig, kompen, ez pedig kompenzálható a kifizetési előirányzatok és a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében is, és a három, három, hármas cikk megemlíti az egyik különleges eszköz, tehát egyértelmű, hogy ezt az összeget mobilizálhatjuk a plafon fölött 16 másik külön eszköz esetében, és ezeket az eszközöket konkrétan felsorolja az előbb említett cikk. Emellett vannak még olyan érvek, amelyek a jó pénzügyi igazgatást irányozzák elő. Az első érv a kifizetési arra irányul, hogy a kifizetéseknek kell követniük a kötelezettségvállalásokat. Ez benne van a CFP rendeletbe, illetve a saját erőforrásokra vonatkozó cikkekbe, amennyiben a plafon fölött alkalmazzuk, mobilizáljuk a kötelezettségvállalási erő, erő, előirányzatokat, akkor ugyanezt kell tennünk a kifizetések esetében, hogy rendben menjenek a dolgok. Egy ellentétes irányú helyzet az ötös cikk értelmében kimondja, hogy az eszköz mobilizációja mobilizációjára használjuk fel a marzsot. Ez az ötös cikkely biztosítja, hogy az Európai Tanács, aki 809 milliárdban határozta meg a keretet, teljes mértékben kihasználható, és a kifizetési előirányzatok tekintetében a plafon 860 milliárdban határoz, határozódott meg. A szerződés kötelező jogi passzusokat tartalmaz a kifizetésekre vonatkozóan, és hogyha nagyon szoros ez a plafon, akkor egy rugalmasságot biztosít a szerződés annak érdekében, hogy a, a 323-as cikkelyben megfogalmazott kötelezettségeinek eleget tehessen az Európai Unió, így a parlament, a tanács és a, a bizottság biztosítja a pénzügyi hátteret ahhoz, hogy a jogi értelemben kötelező kötelezettségvállalásoknak eleget tehessen az Európai Unió. Tehát a kötelezettségvállalások, illetve a kifizetések között van különbség, de hogyha ezt a különbségtételt érvényesítjük, akkor az előbb említett jogi kötelezettségvállalás viszont nem tud érvényesülni, ezért azt mondjuk, összegzésképpen, hogy a CFP szövege lehetővé teszi a plafon fölötti mobilizációt ezen eszközök értelmében, akkor, hogyha ez a kifizetés megfelel a jó igazgatás elvének, illetve a jogalkotó akaratának. Köszönöm. Elnök mikrofon nélkül. Mike. J'ai noté qu'il ne serait pas téméraire de notre part de tenter de... de... Nem eh, lenne tisza virág életű az, hogy megpróbáljuk ezt az egész kérdést tisztázni, hát ez valamennyire bátorító. Nézzük, folytassuk a munkánkat, meg is adom a szót Albrecht úrnak. Uh, yes, uh, I think that we... Igen. Vég, ez egy olyan konklúzió, hogy végül is szükség van az egyszerűsítésre. A vitában is szerintem, mert a jogi elemek ugyan fontosak, de ha valaki nem jogász, tehát kicsit elveszett ebben az útvesztőben. Ám ami általában leszűrhető, hogy eredetileg a probléma abból adódik, hogy az elején a kötelezettségvállalások és kifizetések különbségével indultunk eleve, és nagyon kicsi a marzs, ami nem előre programozható. Egy százalék, az egy százalékos tartalék nagyon kicsiny. Ez kell észben tartanunk, ez az, ez az erdete nagyon sok bajnak és problémának ebből adódik. Ha lehet, felkérnénk a bizottságot, hogy reagáljon erre a jogi jellemzésre, Hiszen ugye a, a, kö, a kötecsekkel vállalásból adódó probléma az világos. A kifizetéseket kell vizsgálni. Ha a kötecsekvállalásokban használjuk a, a különleges eszközöket, az világos kérdés, hogy a kifizetésben lehet-e. Ez felvetti a tanács értelmezésének régi problémáját. Itt az igazi ellenmondás, hogy lehet-e használni a kifizetéseket, vagy sem. Tehát végül is, ha nem illegális, akkor lehetséges. Akkor miért nem teszi a bizottság? Ez a kérdése az Európai Bizottság felé. Nem tudom, jó kérdése vagy sem. Tehát ez egyszerűbbé tenni az egész helyzetet. A másik elem pedig, ami szintén fontos, több kérdésük van az egyes eszközökkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy hogyan lehet technikailag meglépni, a másik, hogy mikor hogyan lehet meghatározni világosan azokat a körülményeket, melyek alapján használni lehet. Vajon van-e világos definíció azon sajátságos körülményekről, amelyek beindíthatják ezt? Vagy például a menekült válság, válság-e vagy sem? Sajátságos körülményt teremte vagy sem? Tehát nem az a gond, hogy nincs elég világos definíció, és ezt kéne felülírni, revízió alá venni? Tehát a legális és, és gyakorlati konzekvenciák a kifizetések és eh, előrendezetek közötti különbségből, a másik pedig, hogy hogyan lehet meghatározni ezeket az elemeket. Köszönöm szépen, Tomá asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a felszólalóknak is. Nagyon jónak találtam ezeket a felszólalásokat, és alapvetően a jó költségvetési tervezés gondolata merült fel. Szerintem ez már problémás ebben a többéves pénzügyi keretben, mert ami a bizottság részéről elhozott, hogy elhangzott, hogy valóban nagyon szűk az egész keret, és hogy különbséget tapasztalhatunk, túl nagy különbséget a kötelezettségvállalások és a kifizetések között, már két éve működik ez a rendszer, de még négy évig valahogy ki kell bírjuk. És már most azt láthatjuk, legalábbis a 2016-os költségvetés tekintetében, amit most fogadtunk el, szerintem, és ez lesz a kérdésem lényege is, már a maximumot kihasználjuk a speciális eszközök kapcsán, elképzelhető, hogy ha jól értelmezem, legalábbis az, ami elhangzott a jogi szolgálat részéről, nem mindegyik eszköz tekintetében, de a kötelezettségvállalások esetében igen, és ugyanakkor itt a tanács ugye Törökország felé újabb kötelezettségvállalásokat fogadott el, ez megint érezheti majd a hatását a költségvetésben, és gyakorlatilag egy állandó pénzügyi keret vagy költségvetési felülvizsgálati módban vagy üzemmódban dolgozunk. Mi marad nekünk? Milyen mozgástér marad egyáltalán? Mi az, ami lehetséges a következő négy év sorára? Mert hogyha most a legvégén lennék ennek a programozási időszaknak, az egy dolog, de még négy év előttünk van, és miután látjuk, hogy válságból válságba haladunk, mi az, ami még egyáltalán a kezünkben marad? Köszönöm szépen, rövid választ várok. Merci. Um, with regard to... Köszönöm, ami azt a kérdést illeti, hogy a kifizetési előrányzatok a plafon fölötti részével mi van a bizottság mind teljes mértékben osztotta az Európai Parlament jogi elemzését, annyiban, hogy ezek az előrehányzatok a plafon fölött is költségvetésbe kerülhetnek, ugyanúgy a kifizetések ugyanúgy, mint az előrehányzatok. A költségvetési tárgyalások során, amelyek eddig lementek, a körülmények megengedték, az, akkor a parlament és a tanács másképp értelmezte ezeket, és a fennmaradó marsokat más és más számolta. A tanács sokkal kisebb, a parlament meg a bizottság magasabb plafonnal. Ez a különbség valószínűleg fennmarad addig, amíg a plafon alatt van megfelelő tartalék, és mindenki nyugodtan értelmezheti a maga kedve szerint. Ha előállhat olyan helyzet azonban, ahol a tanács és a parlament arra kényszerül majd, hogy hát megharcolja ezt a dolgot. Lehetséges gondolat az, hogy a review revízió során a jogi szöveg tisztázását javasolják, pontosítását, ám a jogi szöveg megmódosítása egyhangú többséget és a parlament jóváhagyását igényli. Ez egy maga, nagyon magas, magasra teszi a lécet, úgyhogy azért ez el kell gondolkozni, mármint azon, hogy meglépjék-e ezt vagy sem. A helyzet nehéz, de a lehetőség nyitva áll, így vagy úgy tisztázását, pontosítását kérni a jogi szövegnek a revíziós eljárásban. Azt a kérdést illetően, hogy mi van mi a rendelkezésre rugalmasságként, hát erre nem lehet számszerű, egyszerű választ adni. Tudnék egyrészt attól függ, hogyan és milyen mértékben mobilizálják a költségvetési hatóságok az eszközöket a következő években, a mobilizási eszközöket. Ugye évről évre látható mennyi a rendelkezésre, és a Flex 2017-ben újraindul, évente 500 millió, kicsi, de mégis fennálló tétellel, és ami a, a maras tartalékokat illeti, továbbra is vannak tartalékok, kicsik ugyan, de hát kérdés, a következő költségvetésben mennyi marzsot hagynak a plafon alatt. Tehát minden egyes éves költségvetési döntésben dönt, határozódik meg, hogy hagynak-e marzsot vagy sem, és amit nem használtak fel, az visszaforgatható a rugalmassági eszközbe. Tehát nem egy számszerű adatról van szó, ami független lenne az önök jövőbeli döntéseitől. Au fond, on a pu utiliser largement la marge de flexibilité. Igen, fel tudtuk használni a rugalmassági eszköz 2016-ban, mert 2014-ben ez nem történt meg, de ez a jövőben így ilyen formában nem fog újra megvalósulni. Fernandez úr, én is nagyon röviden, én úgy gondolom, hogy világos ez a helyzet a tanács szempontjából is ugyanis semmilyen értelme nincsen annak, hogy rugalmasságról beszéljünk, és aztán azt mondjuk, hogy hát benne van úgyis a költségvetésben, hogyha rugalmasságról beszélünk, akkor azt pont azért tesszük, mert úgy gondoljuk, hogy ez a költségvetésen kívül eső területekre vonatkozik, mert különben nem is lenne egyszerűen értelme az egésznek. Akkor ne, ne is hívjuk ilyen alapon rugalmasságnak. Talán a tanács jól érti, hogy hogyan néz ki ez az egész helyzet, de ő mindig olyan értelmezést ad a dolgoknak, amilyen éppen számára a legkényelmesebb de kérem, hogy helyesen értelmezzük ezt az eszközt, ugyanis itt egy olyan kötelezettségvállalásról van szó, amelyet ők már megtettek, és akkor ezek után rugalmasságra hivatkozni, és végül mindennek a következménye pedig majd a büdzsében mutatkozik. Ez nem koherens megközelítés ebben a formában, úgyhogy azt kérjük a tanácstól, hogy koherens legyen, próbáljuk meg segíteni őket ebben, és azt hiszem, hogy azt is el kell magyaráznunk számukra, hogy a jogi szakvéleményt is jól értik. Ebből is az derül ki, hogy 960 milliárd eurós kifizetés, és, illetve hogy kötelezettségvállalás és 908 milliárdos kötelezettségvállalás, kifizetés tartalmaz. Ez egy nagy különbség, és ez senkinek se jó. Igen, ráadásul 2013 decemberében már 230 milliárddal in, minusszal indultunk, és így indult e- eleve a 2014-2020-as költségvetés. Ki szeretne még hozzászólni? Úgy látom, hogy nincsen hozzászólók. Olbricht úrnak adom meg a szót. Én, én értem én ezt, de politikai szempontból hm, José Fernández sokkal jobban tudja a részteket, mint én, de hogy beleegyezni, vagy nem ö, elutasítani. Mit jelent ez pénzügyi szempontból? A tanács és a parlament között. Lehet, hogy ez résztek merejlik, de a politikai kommentár az lehet, kérdés, hogy igazam van-e, amikor azt mondom, reméljük, hogy nem fog működni. Tehát végül is azt mondhatjuk, hogy akkor tudunk dülőre jutni, hogyha nem működik. Ez egyfajta negatív megközelítése a költségvetésnek, mert hogyha ha reméljük, hogy működik, akkor egyensúlyba hozzuk. De ha a kezdet elejétől fogva keves a kifizetés, több az előrehányzat, mint a kifizetés, akkor szinte reméljük, hogy nem fog működni, és ez, ez a végül is a, a maga a politika, a szakpolitika a kudarcra számít. Akkor lezárom ezt az első fázist. Én azt hiszem, hogy az összes jogalapunk megvan arra, hogy úgy döntsünk, ahogy dönteni szeretnénk, de hát persze egyetértésre is kell jutni a tagállamokkal, hiszen őtőlük származik a pénz, majd még visszatérünk mindenre. Szerintem jó volt ez az előkészítési fázis, további trialógusra is sor került, tehát még erre vissza fogunk térni, és még egyszer köszönöm minden felszólalónak. Második rész következik, ami pedig a frontloadingra vonatkozik. A 15-ös fejezetről van szó, a Horizon 2020, Erasmus és a Youth Employment Initiative. Most pedig megadom a szót az érintett főigazgatóságoknak 8-8 percre. Kérem, hogy tartsák be. És köszönöm, hogy röviden tudják ismertetni a lényeget. Először Krisztóf Prúnak adom meg a szót a Horizon 2020 tekintetében. Köszönöm szépen, megpróbálok röviden összefoglaltan fogalmazni. A Horizon 2020 minden bizonyal emlékeznek még rá, hogy a éves pénzügyi kerettel kapcsolatos viták során úgy döntöttünk, hogy 200 millió eurót fogunk 2014-nek megelőlegezni, tehát ez a 2018, 2019 és 2020-as évekből származik, és a 2014-es évbe csoportosítottuk át. Ahogyan Léner úr is elmondta, így kompenzálni tudtuk a 2000 13-14-es évek hiányait. 100 millió euróról van szó éves szinten. Ezt ennyit kap az Európai Kutatási Program és a Marie Curie program szintén ugyanennyit, tehát meg is kellett találni azokat az eszközökhöz hozzárendelt végrehajtókat, amelyek fel tudták szívni ezt az összeget. Nézzük a következő szlájdot. Valóban sikerült így kompenzálni, de főként az volt a cél, hogy adjunk további teret ennek a két programnak, Konkrétan az Európai Kutatási Tanács van 70 programot tudtunk finanszírozni, a Marie Curie esetében pedig olyan tevékenységeket tudtunk finanszírozni, amelyeket egyébként nem lehetett volna. A mobilitásra gondolok, az iparban dolgozók, illetve az egyetemi kutatók között. Most jól állunk 2015-ben, hogy beszélhessünk egy első mérlegről a 2014-2015-ös büdzsék tekintetében, itt a teljes büdzsé kb. 19 milliárd euróra tehető, ebből 13,9 milliárdot a közbeszerzési eljárások során tudtuk megvalósítani, a további 5,2 milliárd pedig a PPP konstrukciójú tehát ugye ebben tudtuk felhasználni, és az administratív költségekre is jutott. Ami pedig a, való, a megvalósítást illeti. Két év után, és miután 158 eljárást vagy indítottunk be, nagyon sok javaslat érkezett hozzánk, több mint 6000 projektet tudtunk beindítani. Ez 13%-os sikerráta, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden 13. projektet tudtuk támogatni. Minden harmadik projekt vagy javaslat, amelyet a független szakértők úgy gondolnak, úgy tartanak, hogy érdemes finanszírozni, ez, ebből minden harmadikat tudja végül az Unió finanszírozni. Miután a kett, az Horizon 2020-ra nagyon nagy az igény, ezért nem volt túl nehéz az, hogy ennek a büdzsének a 100%-át teljesíteni tudjuk, akár kifizetési, akár kötelezettségvállalások formájában. Most előre nézünk, a 2016-os költségvetésről most született döntés, 2016-2017-re vonatkozólag a következőképpen néz ki a helyzet. A Horizon 2020-ra 20,5 milliárdos összeggel számolunk, ebből 14 milliárdot fogunk ilyen közbeszerzéseken keresztül megvalósítani, és további 6,5 milliárdot a PPP konstrukciók valamint az administratív költségek fognak kitenni. Nem sokára meg is fogják kapni az Expost értékelését a hetedik kutatási keretprogramnak. Az információim alapján januárban kerül majd erre sor, és biztos, hogy ott sokkal több információt fogunk kapni, a kutatási keretprogram valós hatásáról, a prioritások megvalósulásáról és ennek a hatásáról az állampolgárok felé. A Horizon 2020 félidős felülvizsgálata 2017 vége előtt várható, tehát most még erre nem tudok válaszolni. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Rövid volt és világos. 5 perc 29 másodperc alatt Krisztin Sajber kapja meg a szót. Kozme program lesz a témája 8 percben. Mikrofont kérünk. No, I pressed the wrong button, I'm sorry. Rossz gombot nyomtam meg, elnézést. Our um, general uh, execution, I mean... Általában 2004-ben elértük a 100%-ot a pénzügyi eszközökre vonatkozóan, és gyakorlatilag 100%-ot a többi lábra. 2015-ben pedig nem zártuk le az évet, de bízunk abban, hogy 100 évig, 100%-ig jutunk az év végéig. Mint jól tudják, a pénzügyi eszközökön túl a program többi része a tenderek révén került végrehajtásra. Itt nagyon sokféle pályázati típussal kell számolni, csak hogy bemutassam a legfontosabb elemet, az Enterprise Europe hálózat és az Erasmus fiatalok vállalkozóknak. A szabályozás megköveteli a félidős értékelés 2017-ben majd. Az első dián látják az Enterprise Europe hálózat működését 2014. január 1-én 7 éves időszakot indottunk, két pályázat szerveződött, és keretpartner megállapodásokat kötünk az éves támogatás keretekre. 2014-re 94 konzorcium került ki választás, több mint 500 szervezetből ezek mind a 28 EU tagállamot lefedik, és 6 egyéb országot. Szerbia majd csatlakozik a hálózathoz nem sokára rajtuk kívül. A és időszakban 2015-16 időszak látható 60%-os maximumot értünk el a támogatásban, ez a költségvetés a COSME 14-es munkaprogramból és 15 es munkaprogramból 100 millió eurós összegben kerül az irányzásra. Ezt lekötöttük 2015 végig teljes mértékben. Az első pályázat teljesen lezárult értékeléssel együtt, és minden FP és NGA aláírása került. A második pályázatban lezártuk az értékelést, kiválasztottuk a konzorciumokat, és az aljárás folyamata megy most. Négy pályázatot kell még vizsgálnunk, összeg is Ukrajna még találkozmét, így azt ratifikálni kell, miért jobbá adjuk a konzorciumok pályázatát a hat hónapos működésre is értékeltünk, és ez jól zárul. Erasmus fiatal vállalkozók számára a következő téma. Évente szervezzük a pályázatokat, és 24 hónapig alá a szerződéseket fontos, ahogy a parlament is tudja, hogy nagyon több, sok, több, sokat több a jó projekt, mint amennyit tudunk finanszírozni, mert nincs elég pénz 2014-es pályázat a hetes ciklusban 111 pályázatot nyújtottak be, 15 projektet választottunk ki 112 szervezettel, mind a 28 kozna országot lefedve. Jelzésértékkel mondom, 40 projekt, 14 millió euróban került azok, amit nem tudtunk a kocsvetési hiány miatt finanszírozni. 2015-ös pályázatok 150 pályázat érkezett 17 projekt körül kiválasztásra, és 130 szervezetet vett, ö, fedez le. Költségvetés tekintetében 5,5 milliónál tartottunk 2014-ben, 7,8-nél 2015-ben felhasználva a rugalmasságokat a Kozma munkaprogramban, és reméljük, hogy 8,7 milliót kapunk 2016-ra majd. Hadd lépjek tovább most a pénzügyi eszközökre. Tudják, hogy 60%-a a teljes kozme költségvetésnek két eszközre megy. A hitelgarancia eszköz és a növekedési eszköz. Ez a 2014-es költségvetés teljes mértékben kifizetések és előzőtekneveléslekötésre került 2005-ben hasonló helyzet. A kötelezettségvállalás területen 175 millió a megszavazott költségvetés, amely a harmadik országok részvételét is lehetővé teszi. További erősítést kap az év vége előtt, további 8,8 millióval. Ez egy a hatóságok által közösen jóvágyott transferből adódik. Szeretném megköszönni a Költségvetési Bizottságnak, hogy jóvá hagyták ezt a transfert, amely a COSME pénzügyi eszközét erősíti. A teljes MFF frontloading összegből 2014-15-re 40 milliónk volt, amely a hitelgaranciára ment át a COSME-belőn. Ez a frontloading számszerűleg legalább 800 milliós pótlagos hitelt lesz lehetővé európai KKV-k számára, 12 ezer KKV látja használt majd ezeknek a hiteleknek. A konkrét végrehajtása a hitelgarancia eszköznek a következő témám hatalmas sikere volt ennek az eszköznek. A 2016-ra vonatkozóan a költségvetés nem lesz elég az igen magas piaci igényt, amely adódik az LGF irányába. November végéig az IAF, amely a végrehajtási ügynökünk 24 garancia megállapodást írt alá 14 tagállamban közvetítőkkel 265 millió, érték, 3 millió értékben. Ez több mint 5 milliárdos finanszírozási hitelt tesz lehetővé, több mint 180 ezer KKV-t érez majd el az elkövetkező két-három évben. 2016-ra plusz 30 pályázatot kapott a végrehajtó szervezet. Az Ez a költségvetés nem elégséges a hatalmas siker fényében. A 2015-17-es időszakban az FC részéről a Juncker terv részeként folytathatóak a garancia szerződések aláírásai, és így a kkv finanszírozása sokkal korábban megvalósulhat, mint a COSMEC költségvetés önmagában képes lett volna teljesíteni. Az FC garancia szerepét átveszi a COSME előrehányzat, mihelyest jóvágyása kerül a COSME új költségvetés. Ennek az a következménye, hogy az LGF költségvetési kihelyezései 2018-tól 2020-ig főleg az FC frontloading kompenzációra megy majd el. Végül pedig nagyon gyorsan a végre, a, az eszköz, növekedési eszköz végrehajtásáról. Szeretném hangsúlyozni itt, hogy a hitelgarancia eszközzel összevetve az eszköz sokkal bonyolultabb indítással számolhatna, sokkal több időre van szükség, mielőtt az első aláírások megvalósulhatnak. Abból adódik ez, hogy több befektetőt, beruházót és mozgósítani kell, magánbefektetőket is beleértve. Nagyon aktív volt az EIF ebben a folyamatban, novemberig több mint 7 művelet, 87 millió értékben a, megkapta a jóváhagyását az igazgatónásnak. A további 6 tranzakció 90 millióban van most vizsgálat alatt, tehát folyamatban vannak nagyon jó projektek. Ez eszköz végrehajtása nem sokára teljes sebességgel föláll, mihez? 2016 elején várhatóak az első szerződés aláírások. Merci, madame. Köszönjük szépen, és rögtön át is adom a szót Arthur Caballero Bassedes úrnak, aki az Erasmus Plus programról fog beszélni. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az Erasmus Plus-ról fogok beszélni, az új programról, Egy oktatási, képzési programról van szó, melynek része a képzés és a sport. Próbáljuk egyszerűsíteni ezt a programot. Eddig hét különálló programot fogtunk össze az Erasmus jele alatt, és első ízben a sport is ide tartozik. Az Erasmus Plus hozzájárul a rugalmassági kezdeményezéshez, amely a fiatalokat próbálja segíteni. A költségvetés több mint a fele ide áramlik, illetve odafigyelünk a csereprogramokra, a korai iskola elhagyásra, a fiatal munkavállalók mobilitására. Itt ezen a fólián látható hogy a költségvetési jogalap, a 18-as cikk milyen megosztást ír elő a különböző eszközök tekintetében. A következő fólia az igazgatási modellt mutatja be. Különböző modulok a keverékéről van szó. Megpróbáljuk a legjobb igazgatási formákat érvényesíteni. Van egy közvetett igazgatás a nemzeti ügynökségeken keresztül, ez a költségvetés 75%-át érinti. Ez egy hibrid forma, együttműködünk tehát a tagállamokban dolgozó ügynökségekkel. Ez azt jelenti, hogy helyi szinten igazgatják a programokat, tehát a közös igazgatáshoz, a shared managementhez hasonlóan, de központilag is, ahogy a közvetlen igazgatás keretében is tesszük, és így biztosítjuk a következetességet, illetve a szorosabb nyomonkövetést. Aztán a második formula egy közvetlen igazgatás, amely különböző ügynökségek, illetve testületek segítségével történik. Itt körülbelül 19%-ot tesznek ki ezek az igazgatási formák, illetve van még egy közvetlen igazgatási forma, a harmadik a különböző bizottsági főigazgatóságok irányítják ezt. Nézzük, ami a költségvetés megvalósítását illeti, a táblázat nagyon jól mutatja, hogy kiváló a végrehajtás, kiváló a megvalósítás. Jól látható, hogy százszázalékos a végrehajtás, a kötelezettség vállalások tekintetében, de ugyanígy a kifizetések tekintetében. erre az évre vonatkozóan 1,8 a kötelezettségvállás, 1,7 a kifizetési előirányzat. Tehát ez azt, lá, azt mutatja, hogy a 2015-ös esztendő végrehajtása ugyanolyan jó, mint a 2014-esé. Ami pedig a kifizetéseket illeti, itt azt látjuk, hogy a 2014-es esztendő bizony nehéz esztendőnek bizonyult. Itt további összegekre volt szükség, a deficitet próbáltuk csökkenteni. A 2015-ös év szintén nehéz év volt, azért, mert felgyűlt a kifizetési hátralék 2014-ből, itt további 170 millió eurót kaptunk. Ez, ahogyan elmondtam, jó úton haladnak a kifizetések, illetve a végrehajtás, de még van teendőnk. 2016-ra azt várjuk, hogy visszatérünk a normális kerékvágásba, ami azt jelenti, hogy a költségvetés végrehajtása ismét sinen lesz majd. Ami pedig a frontloadingot illeti, ezt üdvözöltük, a költségvetési és oktatási költségvetésben ezt a módszert használtuk, de különösen a gyakornokok tevékenységeire alkalmaztuk ezt, és most nézzük az outputokat. Az új integrált struktúra lehetővé teszi a nagyobb nagyobb eredmények létrehozását. Nyolc tendert írtunk ki, mintegy 18 ezer projektet választottunk ki ezek közül. Azt mondhatjuk, hogy több mint egy millióan vettek részt ezekben a tenderekben, és 70 ezer szervezet. A projektek átlagos időtartama 18 hónaptól 2 esztendőig terjed. Az Erasmus Plus egy olyan program, amely valóban Európai Uniós hozzáadott értéket hoz létre. Erre mondanék egy-két példát. A mobilitás, illetve a foglalkoztatás. A foglalkoztatási lehetőséget mintegy 45%-kal tudta emelni az Erasmus Plus, azt látjuk, hogy a munkanélküliségi ráta az Erasmus diákok esetében 23%-kal alacsonyabb 5 évvel a diploma megszerzése után. 2020-ig azt várjuk, hogy mintegy 4 millió fiatal tudjunk mobilizálni, 125 ezer szervezet részvételével. És végül az utolsó dia, a profil. Először ez elég kemény volt, elég nehéz volt. A program elején volt némi frusztráció, nehézség, hiszen óriási követeléseket kaptunk, de aztán sikerült elég gyorsan megfelelő irányba terelni a dolgokat, és arra számítunk, hogy sikeresen le tudjuk majd zárni ezt a programot az előirányzott időszakban, tehát a terveknek megfelelően fogunk haladni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, valóban az Erasmus rendkívül fontos, emblematikus program az Európai Unióban, és óriási potenciállal rendelkezik, és most pedig megnyitnám, á, nem, mondja az elnök, még van egy előadásunk, Adriana Szukova Toseva, a fiatalok foglalkoztatása a témája. Mind briefly that uh, the Youth Employment Initiative is a budget of... Ez egy fiskál kezdeményezés, 6,4 milliárd euró költségvetéssel számol azon régiókban működik, ahol az ifjúsági munkanélküliség 2012-ben 25% fölött volt. Megosztott menedzsmentben hajtjuk végre a szociál, az ESZA szabályozásának megfelelően. 43 operatív programban, 20 jogosult tagállamban kerül végrehajtásra. 2014 és 2015-ben a kötelezettségvállalások frontloadingban kerültek kifizetésre, és lekötöttük a teljes 6,4 milliárdos összeget erre az első két évre. A kifizetések 2014-ben 100%-ra rúgtak, a költségvetési nek megfelelően 2015-ben pedig november végéig százalékot értünk el. 2015-ben a kifizetések végrehajtása a megnőtt előfinanszírozásnak köszönhető. 2015-ben ez majdnem 1 milliárdot jelentett, amit a tagállamoknak kifizettek a gyors végrehajtás támogatás érdekében az ifjúsági munkanélküliség elleni harcban. 2015-ben a bizottság 883 millió eurót adott a tagállamoknak a köztes kifizetések, amelyeket eddig megkaptunk, nagyon korlátozottak a megosztott irányítási módszertan miatt, meg azért is, mert egy kijelölt hatóságra van szükség a meghatározott irányítás és kontrollrendszerben. A végrehajtás teljes mértékben a tagállamok kezében van, és egy, ezért egy független audit szervezet kell, hogy jóvá hagyja az irányító hatóságot, erről tájékoztatják a bizottságot, és akkor már be lehet nyújtani a fizetési igény. A késések tehát abból adódnak a fizetési igényekben, hogy mert az ifjúsági kezdeményezési kezdeményezés operatív programjára kijelölt irányító hatóságok közül csak négy, most már öt, mert Magyarország is befutott, táj kijelölték a hatóságot, tehát csak öt tagállamban van, ám van 29 operatív program még mindig, amelyre vonatkozóan nem kaptunk még kifizetési igényt, mert nincs kijelölt irányít a hatóság. Két pályázat 70 millió Portugáliából, amely kifizetése került 23,7 millió és 42 millió kifizetés, pedig a következő napokban várható. Görögország bejelentette kijelölt hatóságát, hogy decemberben küld be 18 milliós kifizetési igényt, amelyet is szintén jóvá tudunk hagyni. Az operatív végrehajtás illetően, ami az eredmények szempontjából fontos, 2014-ben a tagállamok jelentett és szerint 110 ezer résztvevő, munkanélkül résztvevő vett részt, köztük hosszú távú, 27 ezer inaktív, 13.400 végrehajtotta az intervenciót, 8500 kapott munkaajánlatot, vagy képzési, vagy gyakornoki ajánlatot az intervenciónak köszönhetően, összességében 1,3 milliárdot mobilizáltak ebben a kezdeményezésben a tagállamokban ez év áprilisáig. Persze nem lehetünk teljesen elégedettek a lassú végrehajtással és abszorcióval. A legfrissebb adatokat mondom most, amit az Operatív Programok Monitoring Bizottságai adtak le, már még nem futottak be erre vonatkozó kifizetési igények. Olaszországban november 19-ig volt monitoring bizottságülés, mely szerint már 81%-a az operatív programoknak lekötése került cselekvésekre a költségvetésben, 758 ezer fiatal került regisztrálásra az elektronikus portálra, a Youth Guarantee portálban. Ez azt jelenti, hogy a jogosult 50, fiatalok 50%-án már elérésre került. 538 ezer a kapcsolatban léptek és regisztrálták. 71%-a a teljes regisztrált körnek, akikkel már kapcsolatban léptek és profilt készítettek róluk. 100 ezer már részt vesz cselekvésekben, ami jelentősen nőtt április óta. És azt is tudjuk, hogy a legjelentősebb támogatás a munkaköri elhelyezésre és a gyakornoki programokra megy. Ugyanakkor elindult a rendszerben egy ö, magánvállalkozói támogatási rendszer. Spanyolországról még nincs sok információnk. Spanyolország a legnagyobb kedvezményezette az ifjúsági kezdeményezésnek. 943 millió euróban. Novemberig 168 ezer fiatalt regisztráltak a Youth Guarantee portálon, de azt is hozzá kell tegyem, hogy az operatív program Spanyolországban módosításra kerül. December 3-án kaptunk javaslatot az operatív program módosítására, a bizottság most vizsgálja ezt. Franciaországban, amely szintén a legnagyobb kezdeményezett, október közepéig 77%-a lekötése került a költségvetésnek cselekvésekre már, az operatív programokban és a regionális programok 8 és 80%-ban lekötése kerültek az ifjúsági kezdeményezés tekintetében. Várjuk a nemzeti végrehajtó és kontroll hatóságok kijelölését. 32 ezer résztvevő már cselekvésekben kap támogatást. A fő várakozás az, hogy 21%-a ö, fix szerződéssel több mint 6 hónapra kap szerződést a cselekvési terv, 19% 6 hónapra rövidülre kap majd szerződést, 22% oktatásban vesz majd részt, 5% a támogatott munkahelyekben talál munkát, és 33% továbbra is munkát keres. Ma délután kaptam meg a tájékoztatást Portugália végrehajtásának, végrehajtási menetéről. Igen, jól halad a dolog. Portugáliában az általános operatív program cél Portugáliában az, hogy majdnem 33 ezer embert érjenek el, fiatal munkanélküli, vagy nem oktatásban levő fiatalokat, és foglalkozási intézkedéseket irányoznak elő. Eddig 14 ezer fiatal kapott támogatást már, fele ezeknek nő, és köztük fogyatékosok is, 300 migráns. A második fő hangsúlya a kezdeményezésnek Portugáliában a szakmai gyakornoki képzések megvalósítása 33 ezer emberből, aki célcsoport eltemre tekintetben 27 ezer már kapcsolatba került, vagy elérésre került Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Portugál legnagyobb kedvezményezettek, látható, hogy a Youth Employment Initiative végrehajtása jól halad. 2015 végéig azt várjuk, hogy megkapjuk az első értékeléseket, a tagállami szinten elvégzett értékelések eredményeit, és ezáltal sokkal világosabb képet nyerünk a intervenciók típusairól, minőségéről, az éves végrehajtási jelentések csak 2016 májusára várhatóak a szabályozás szerint, ám addigra bizonyal több információnk lesz már a monitoring bizottságoktól begyűjtve is. A bizottság kötelező jeleggel kell, hogy jelentsen a végrehajtás menetéről jövő év októberében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezt a jelentést nagyon várjuk, hiszen az egyeztetés során kulcsfontosságú kérdés volt, hiszen 2017-re vonatkozólag nincsenek kötelezettségvállalások, úgyhogy a tanács is elkötelezett amellett, hogy ezt pótolni fogja. Tomá asszony, köszönöm szépen. Köszönöm az összes pontosítást, amelyek sajnos a Youth Initiative programmal kapcsolatban mindegyik beszámoló az Erasmus és a 2020-szal kapcsolatos programok, jól működő programok, viszont a Youth Initiative nem az. Önök az elemzésükben abban foglaltak állást, hogy noha a költségvetési kapacitásaink ezt nem indokolják, mégis nagyon sikeres mind a három program. Nos, a 2020, Horizon 2020 esetében a kutató szakértők által befogadhatónak ítélt programoknak csak az egy harmadát tudjuk finanszírozni, ez szerintem nagyon rossz teljesítmény. Az Erasmus esetében még rosszabb a helyzet, hiszen itt is megtudtuk tenni, meg tudtunk mindent tenni, százszázalékos a kihasználtság, de a kifizetések tekintetében is ugyanez elmondható, tehát elméletileg nagyon boldogok lehetnénk, de azért az elmondható, hogy igen, sajnálatos az, hogy sokkal kevesebb programot tudunk támogatni, mint amennyire igény lenne. Nos, ez az Erasmus esetében igen, igaz, ezt egyébként személyesen is ismerem, és ráadásul a kifizetések is az Erasmus esetében, és itt azért a diákok számára nem mindegy, hogy négy-öt négy, hónapos késéssel érkeznek meg az ösztöndiak, na hát ennyit erről, Úgyhogy mindezt csak azért mondom, hogy hát elméletileg ugye boldognak kellene lennünk, aztán, hogyha jobban megnézzük a helyzetet, hát egyáltalán nem ad okot olyan nagy örömre mindez. Lenne egy kérdésem a Horizon 2020-szal kapcsolatban. Nos, itt elhangzott az, hogy a tanács részéről, de a parlament sohasem kívánt a finanszírozás, tehát a az EFSI és a, az európai gazdaság felendítése ne valósulja meg. Ez nem igaz, sőt, mi mindig is azt szerettük volna, hogyha inkább magasabb, nagyobb finanszírozást kapnak ezek a programok. Sajnos a 2020-as programból el kellett venni az EFSI érdekében forrásokat, nagyon nagy a nyomás is azzal kapcsolatban, hogy pótköltségvetés szülessen. A Horizon 2020 tekintetében el kell tehát ezen gondolkodni, hogy egy több éves pénzügyi keretben hogyan gondolkodhatunk pótköltségvetésben, és hogyan akarják ezt önök megvalósítani. A második kérdésem pedig az ifjúsági kezdeményezésre vonatkozik. Ez egy teljesen új program, ennél, ennél időre van szükség, hogy elkezdjen jól működni. Úgyhogy nekem úgy tűnik, hogy azért ez kicsit ellentmondásos, de lehet, hogy majd ö, megmagyarázzák, hogy mi a helyzet. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy egyrészt most indul ez a program, és a legutolsó ö, mm, részleteket most próbáljuk véglegesíteni, és ennek ellenére 2016-ban hirtelen már nincs erre elég pénz. Pedig még be se indult ez a program. Nem gondolják azt, hogy azért ez egy kicsit így le fogja fékezni a lendületet? És még ezen felül szerintem azt is kockáztatjuk, hogy a program hosszú távú megvalósításával kapcsolatban nem lesznek-e aggályok. Köszönöm, Olbricht úr. Igen, nagyon röviden. A kérdésem a Horizon 2020 és az EFSI közötti kapcsolatra vonatkozik, és a kettő, tehát hogy ennek a következményeire. A COSME tekintetében megint csak az EFSI-t sejthetjük a háttérben. Tehát ez az új rugalmasági eszköz a COSME tekintetében hogyan működik, és az Erasmusszal kapcsolatban van itt két elem. Minden nagyon szép, de aztán úgy tűnik, hogy mégis lemaradás van. Akkor mi a probléma forrása az Erasmus kapcsán? Nagyon érdekes az is, ami elhangzott. E, mindez csak az Erasmus tekintetében igaz, vagy a az összes, a teljes bizottsági működés szempontjából igaz az, hogy az előfinanszírozási, az előfinanszírozást csökkenteni akarják? Tehát ez, az, ez egy teljes politika, hogy akkor a pályázatokat elhalasztják, ez az új politika része, vagy ez csak az Erasmusra vonatkozik? És aztán persze van itt még egy kérdés is, ami nem költségvetési, hanem inkább egy gyakorlati kérdés. Miért nem nevezik ki a felelősöket a tagállamoknál. Ez csak egyszerűen túl bonyolult, vagy pedig nincs rá szükség. Most, hogyha ez túl bonyolultnak tűnik, akkor miért van szükség egyáltalán erre a programra? Lehet, hogy ez egy kicsit naív kérdés, de ez lett volna a kérdésem. Köszönöm szépen. Manká úr kapja meg a szót. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel vyjadriť k iniciatíve pre zamestnanie mladých Eh, vieme, že keď sme rokovali... Én nagyon röviden szeretnék eh, a fiatalkori, fiatalok eh, munkahelyteremtő programjáról beszélni. A trialógus során a tanács részéről azt hallhattuk, hogy 2016-ban nem lesznek kötelezettségvállalások, de aztán a végén azt láthattuk, hogy decemberben a tagállamok majd újra fogják értékelni ezt a kezdeményezést, és amennyiben pozitív lesz ennek a hatás, akkor folytatják a finanszírozást. Az én hazámban a projekt lezárása után, és miután nincsen hozzárendelt új Európai Uniós forrás, ezért 87 százaléka a fiataloknak még továbbra is munkát keres, mi szerettük volna, hogy 2016-ban folytatódjon ez a program, hogyha nem lett volna ilyen nagy nyomás, akkor az egész egy nagy fiaskó lett volna. Én szerintem információkra van szükség azzal kapcsolatban, hogy a projektek jók-e vagy sem. Köszönöm, Levi asszony. Thank you. Yes, uh, so my... Levi asszony, igen. Nos, én a Horizon 2020-ra akartam rákérdezni, illetve az FC hatására. Erről már ugye említést kaptunk, viszont egy pár részlettel szolgálhatnának még. Aztán, ami a kozmit illeti, tudjuk, hogy vannak problémák a visszanemtérítendő támogatás és pénzügyi eszközök tekintetében, valamint az FC és a kiegészítő jelleg, is problémát jelent, tehát az addicionalitás. Lehet, hogy rosszul értelmezem, de ez mindenképpen gondot okoz. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig azt kérem a négy igazgatónktól, hogy röviden reagáljanak a föltett kérdésekre. Melege úr, Madame Vanel, Lenner asszony öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A kérdéseim nagyon rövidek és részletesek. Ami az igazgatást illeti, az Erasmus Plus, illetve a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezése tekintetében a négyes fólián megemlítette a közvetett igazgatási formát, és azt mondta, hogy ez hasonló a shared management modellhez. Mit jelent ez? Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a strukturális alapok esetében? Például a partnerségi elv alkalmazása, a szociális partnerek, a helyhatóságok, a civil társadalom, ők mind benne vannak a tervezésbe, vagy pedig más formát ölt ez a közös igazgatás. A második kérdésem a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezésre vonatkozik. Kapcsolódik ez az európai globalizációs alaphoz? Hiszen ez is támogatja a fiatalokat, abban az esetben, hogyha érinti őket, vagy hatással van rájuk a globalizáció. Tehát mi a kapcsolat a két program között? Ennyi volt a kérdésem, köszönöm. Akkor nagyon röviden megadom a szót a válaszra. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ami az első kérdést illeti, Toma asszony kérdését, valóban úgy gondolom, hogy a program sikerét jól mutatta a prezentáció. Valóban nagyon oda figyelünk arra, hogy továbbra is európai forrásokat kérelmezzenek. Most előzetes vitát folytatunk, igazából nem lehet pontos választ adni a kérdésekre, hiszen a bizottság most veszi fontolóra, hogy milyen javaslatot is nyújtson be. Ugye most folyik a félidős értékelés, úgyhogy nem tudom sajnos előre megjósolni azt, hogy mit fognak dönteni. Ami az EFSZ-t érinti, valóban azt gondolom, hogy majd az biztosunk elmondta, hogy az FC javaslatot elfogadták, 3 százalékot a Horizon 2020-ból az FC-re szántunk, de ez nem volt elveszett pénz a kutatást illetően, hiszen az FC a kutatási programokat is finanszírozza, azonban nem ugyanolyan pénzügyi kockázattal, mint a pénzügyi eszközök a Horizon 2020-on belül. Tehát van itt egy kiegészítő jelleg, egy komplementaritás, valóban továbbra is oda kell figyelni arra, hogy a kutatási projektek megfelelően képviselve lesznek-e az FC által finanszírozott projektek között. Elnök, köszönöm szépen, Boltelszki úrnak adom meg a szót, illetve helyette Schreber asszonynak, mondja az elnök. Köszönöm szépen, nagyon röviden a COSMA és az FC kapcsolatára reagálnék, illetve a frontloading kérdésére. A COSMA garantálja azt, hogy magasabb kockázatot vállalhassanak, például az induló vállalkozások. Megosztjuk ezt a kockázatot, azt mondjuk, hogy például egy 100 milliós kölcsönnel számolnak, és mondjuk 16%-os vesztes, veszteséggel, akkor a veszteség 15%-át megosztjuk önökkel, tehát erre 8 milliót külön alokálunk. A veszteségek bejönnek, és az egész természetéből adódóan arra számítunk, hogy ez a legmagasabb kockázati profil, amivel egy, egyáltalán számolni lehet, ez nem teljesen felel meg az EFSZ-nek, hiszen a COSME keretében szabadon adjuk a, a hitelgaranciát, és nem számítunk arra, hogy ezt elveszítjük. Pontosan ezért nem hagyatkozhatunk csak az EFSZ-re, nem hagyatkozhatunk rá a kockázatok tekintetében. Átmenetileg tesszük csak ezt, és a jövőben az átmenetileg lefedett tranzakciók, ami addig az FC-hez tartoztak, átkerülnek majd a COSME költségvetésbe 2020 végéig, tehát mind csak a COSME tranzakciók lesznek, az FC-t felszabadítjuk, és a kockázati kapacitás, amely fölszabadul az FC révén más eszközökre kerül át, és így segíti a KKV-kat. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig Kábályó Veszelesz úr kapja meg a szót. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, Köszönöm szépen. Úr, that we... Valóban arról van szó, hogy az egész költségvetést felhasználjuk, amire szükségünk van, de azért itt a hatos szlájdban azt látjuk, hogy vannak rossz hírek is, vannak különbségek a költségvetési kifizetés, költségvetési kötelezettségvállalások és kifizetések között bizony hiány mutatkozik, és ez 138 milliós összegű, illetve más számítások alapján 200 millióról van szó, ez pedig az előző évről áthozott késésből származik. És aztán fontos még, hogy olyan intézkedéseket hoznak a bizottságon belül, amelyek a különbségek csökkentésére szolgálnak. Tehát a kötelezettségvállalások és a kifizetések között. Ezt tudjuk tenni egészen addig, amíg egy globális transfert kapunk, vagy egy pótköltségvetéssel megoldjuk a problémát. Sokszor tényleg így kell eljárnunk, és ezekkel a problémákkal ilyen módon tudunk megküzdeni. Merci, monsieur. Köszönöm szépen. Sukava Toseva asszony következik. Thank you very much. Köszönöm szépen a kérdéseket. Először is a megosztott menedzsmentben való végrehajtás azt jelenti, hát azt jelenti, amit a struktúrás alapoknál, azt jelenti, hogy 2016, 17, 18-ban a tagállamok költik-e még mindig azokat a pénzeket, amelyeket 14-15-ben kötöttek le az M plusz 3-as szabálynak megfelelően. 2016-ban nem tervezték, hogy további lekötések lesznek, mert értékelést akartunk végezni az eszköz jövőjét felmérve. Kivételes új program volt, fel akartuk mérni, hogyan fejlődik, eléri a kitűzött célokat, tehát ezért volt ez az év különleges. Minden megosztott menedzsmentben levő operatív programban hasonló a probléma. A 400 programból alig 30-ra van kijelölt hatóság. A fő probléma, és ezt egyeztettük minden tagállammal már, hogy egy számítástechnikai rendszert kell fölépítsenek, ami megbízható adatokat gyűjt a végrehajtásról. Új célokat és indikátorokat, készletet használ, hoztunk létre, alapspecifikusak, ezek ugyan, de minden operatív programban átfogóan alkalmazhatóak. Ez eh, nehézé teszi a tagállamok számára a dolgot, legalábbis azt mondják, ez a fő szűk keresztmetszet, ezzel kell, eh, emiatt van a késedelem. Operatív programok kijelölése kerülnek már jövő év, jövő év első negyedében, legalábbis ezt a jelzést kaptak a tagállamoktól ami az európai globalizációs alappal való kapcsolatokat, interakciót illeti, megkaptuk, a, ha mi is megkapunk egy tagállamra vonatkozó projektigényt, a, megvizsgálja a földrajzi ö, osztály, vagy a desk ezt a projektet, és azt is vizsgálja ilyenkor, nincs -e átfedés, és van-e komplementaritás. A vonatkozó alapot kibővítették a, a fiatalok támogatására, az intervenciót ö, ugyan kibővítették, de hát nyilván nem összevethető a többi alap eszközeinek mértékével, de arra figyelünk, hogy ne legyen overlap, ne legyen párhuzamosság. Köszönöm szépen, és akkor a harmadik sorozat következik, a kifizetések. A kifizetések témájában először Szilvánu Pressa úrnak adom meg a szót a Költségvetési Főigazgatóság részéről 10 percre. Merci, monsieur le président. Um, the purpose of uh, this presentation... Ennek a prezentációnak az a célja, hogy a megvalósításról tájékoztatást adjon a kifizetések témájában, illetve megnézzük, hogy hogyan is áll a helyzet szeptember elején. Először is nézzük meg a 2015-16-os ralokat, tehát a kintlévőségeket, a, visz, a még eddig ki nem fizetett összegeket. Látható a grafikonon, hogy külön nézzük a kiadásokat a éves pénzügyi keret fejezeteinek megfelelően, és megpróbáljuk rámutatni arra, hogy miről is szól ez a grafikon. Nos, nézzük, először is látható két vonal, ilyen V alakban, a zöld pöttyös vonal, illetve a folytonos narancssárga vonal. A zöld az a, a B fejezet, a kohéziós politika, a narancssárga pedig a mezőgazdasági fejezet, illetve a vidékfejlesztési terület. Nagyon jól látszik, hogy 2014-ben volt egy csökkenés, és ez 2015-16-ra ismét felfelő ívelő tendenciát mutatott. Ennek oka a kötelezettségvállalások átprogramozása, ezek eredetileg 2014-ben kerültek bele a költségvetésbe, de az új programok elindulása csúszott, és ezért 2014-ről 2015-re és részben 2016-ra átcsúsztattuk a kötelezettségvállalásokat is. Tehát tulajdonképpen a ralok esetében egy mesterséges csökkenést idéztünk elő, amely aztán ismét fölfelé ível majd a következő kettő esztendőben. Ez egy elég logikus kép, hiszen minden évben benne vannak a kötelezettségvállalások, amelyek a programokra irányulnak, a megvalósítás azonban időt vesz igénybe. Az első évben azt látjuk, hogy voltak előzetes kifizetések, ezek az első években jelennek meg, aztán jönnek a köztes és végleges kifizetések. Ezen kívül az is jól látható, a többi fejezet például a piros, narancssárga vonal, a pöttyös vonal esetében folyamatos növekedést látunk, tehát a ralok 2014-ig folyamatosan növekedett ez a RAL, aztán azonban ez stabilizálódott 2015 és 2016-ra ez a költségvetési tárgyalások eredménye 2015-16-ban a kifizetések szintjéről döntés született, és ez kiegészíti a kötelezettségvállalások terén az erős fellépést, és ezért 2016-ban egy olyan helyzet áll elő, amely már sokkal kényelmesebb, mint a 2014-ben, illetve részben 2015-ben is. Ugyanez vonatkozik a külső fellépésekre, a négyes fejezetre. Ez a középső ö, szaggatott vonal a grafikonon, itt is látható, hogy 2014-ig növekedés volt a ralok tekintetében, illetve 2015-ben is, azonban 2016-ban ez csökkent már, tehát a kintlévőségek, a ki nem fizetett kötelezettségvállalások csökkentek, és ez azt mutatja, hogy a jelenlegi helyzetben bizony pozitív fejleményt tapasztalunk. És végül a grafikon alján látható a folytonos vonal, a kék vonal, ami a ki nem fizetett kötelezettségvállalásokat mutatja a hármas fejezetben. Itt a következő tendenciát látjuk, lassan emelkedik ez a görbe. Ennek oka a kifizetések növekedése, ugye itt a menekültügyi válságra való reakcióról van szó, azonnali kifizetések történtek, illetve némi késlekedéssel is történtek kifizetések, de azt mondhatjuk, hogy a 2015-16-os költségvetés kielégíti ezeket a szükségleteket. Hogyha tovább megyünk a következő fóliára, ez azt mutatja, hogy hogyan is alakul november végén a megvalósítás, tehát még egy hónap van hátra az évből, de azt látjuk, hogy a november végéig megtörtént kifizetések 6,7 milliárddal többre rúgnak, mint tavaly ugyanebben az időszakban. 2 százalékponton állunk. Ez azt jelenti, hogy csak 11 milliárd marad decemberre, amely az össz, összeg 8%-át teszi ki. A kohéziós politika esetében különösen, illetve más programok esetében is decemberben egy akkumulálódást látunk, tehát egyre több az igény, a kérelem ebben a hónapban. Az év során a szokásos görbét láttuk, az év első része nagy kifizetéseket mutat, különösen a mezőgazdasági garancia alap esetében, aztán pedig az év hátralevő részén, részében szépen folyamatos, folyamatosan valósulnak meg a programok az ütemternek megfelelően. Néhány szó most arról, hogy állunk a kamat kifizetésekkel a késedelmek miatt ti, illetve a be nem tartott szerződéses kötelezettségek miatt, amikor nem tartották tiszteletben a kifizetési határidőket, ilyenkor automatikusan kamat kerül felszámításra, ja, és ilyenkor kompenzációként a kedvezményezet kap kamatot november végén a helyzet az volt, hogy a kifizetett kamatok szintje valami magasabb volt, mint tavaly ilyenkor. 2,6 millió került kifizetésre november végéig, összevetve a 2,2-vel, ami tavaly novemberben volt. Tehát ez kifizetési hiányra utal, de hogyha jobban belássuk magunkat a dologba, nem annyira ijesztő a kép, mert e kamatok jelentős része 2015 elején került kifizetésre azért, mert a 14-es akkumulált késedelmek akkor voltak, akkor adottak össze. Tehát ezek terhelik a mostani évet. Tehát lassul végső soron a kamatok kifizetése az év második felében. Csak hogy utaljak erre, szeptemberben től novemberig, három hónap alatt a kamat összege 200 ezer euró körül volt, még ugyanebben az időszakban tavaly négyszer ilyen magas volt az összeg. Tehát látható, hogy jó úton járunk, csökkennek a késedelmekből adódó kamatok, javul a végrehajtás. A következő téma az üzenet a ki nem fizetett számlákból adódó backlog, azaz késedelem, a régi programokra vonatkozóak, ezek az összegyűlt backlogok. A görbe mutatja, hogy az év elején és folyamatosan csökkent az igények szintje, a ki nem fizetett igények szintje, és az ut- decemberben, az utolsó hónapban azt várjuk, hogy a szokásos minta alapján nagy tömegű ö, igény fut majd be decemberben, utolsó, az év utolsó tíz napjában főképp jönnek be ezek, és akkor az év végén a kifizetetlen igények szintje 17 milliárdra mehet fel. Nagy összeg ez, ugye ezt nem lehet takargatni, de mindenképp alacsonyabb, mint az a 20 milliárd, amit egy évvel ezelőtt becsültünk fel, meg az év közep, közben, amikor a kifizetési tervet értékeltük. Ugye a kifizetési terv meghatároz egy pályát a e backlog ledolgozására, tehát a csökkenés 2014-hez képest, ugye akkor 24 milliárd volt most 17-re megy le, ez csökken még az meredekebben, mint eredetileg tervezhető volt. Hogy 2016-ra mit várunk? Nos, továbbra is bízunk abban, hogy a régi kohéziós programokból, 13-ig terjedő programokból való backlog ledolgozásra kerül, és 2016 végére 2 milliárdos igénytömeggel, kifizetlen igénytömeggel kell majd számolni. Ez a abból adódik, hogy túl később futottak be ezek, hogy feldolgozhatóak legyenek tisztességgel, vagy valamilyen felfüggesztés, megszakítás történt ellenőrzések miatt. Ez azt jelenti tehát, hogy a kifizetések tekintetében, azok tisztelben tartás tekintetében jó pályán haladunk. Köszönhető ez annak is, hogy a 2016-os költségvetés jó formában került végrehajtásra, hiszen lehetővé tette, hogy a kifizetési előrányzatok a különleges intézkedésekre is vonatkozanak Görögország tekintetében frontloadinggal, és lehetőség volt arra is, hogy azokat a kifizetési igényeket is fizessük, amelyek a 2014-es től 20-ig terjedő új programokra vonatkoznak. A konklúzió tehát az, hogy a válsághelyzetből kilábolóban vagyunk, amely 2011 volt jellemző, a 15-ös év jó fele megy, és a jelenlegi körülmények között úgy látható, hogy 2016 visszatesz bennünket minden címsoron arra a pályára, ahol a végrehajtás akadály nélkül folyhat majd tovább. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Köszönjük ezeket a pontosításokat. Sokat ígér ez így. Most Olbricht úr kapja meg a szót. Két kérdésem van. Az egyik a késői kifizetési kamatokat illeti. Úgy tűnik, hogy a tagállamok és a bizottság között nincs ilyen, de a tagállamok és a kedvezményezettek között nincsen ilyen, ilyen kifizetés, vagy pedig csak nincsen benne a papírokban. Aztán van itt egy másik dolog. Nagyon jó, hogy 2000, hogy a 16-os végén ott van még két milliárd, talán erről még több kérdést is fel akarok tenni. Mi lesz majd 17-ben és 18-ban? Mert hogyha 2 milliárdnál tartunk 16-ban, akkor hogy fog kinézni a helyzet 17-ben és 18-ban? Ez még az régi backlogból származik, de mi a helyzet az újjal? És természetesen azt is láthattuk, hogy a 95%-os küszöb elérése a cél. És mi a, mi a helyzet a további 5%-kal? Köszönöm. Köszönöm, Tomá asszony. Köszönöm szépen. Szerintem csak örülhetünk annak, hogy csökkennek a, a, a késési, késedelmi kamatok. Az a fajta optimista megközelítés, amelyet ön leír, nem abból származik-e, hogy ott van ez a 20 milliárd, amelyet 2016-ra terveztek, ez talán nem abból származik, vagy annak tudható be, hogy az operatív programokkal kapcsolatos tárgyalások nagyon elnyúltak, és ezért aztán a kifizetések is sokkal később érkeznek meg ebben a mostani keretben, mint a korábbiban. Köszönöm szépen, Tomá asszony. Úgy látom, mások nem akarnak hozzászólni, vagy mégis. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy azt szeretném megkérdezni csak, hogy a végrehajtás ugye a terv szerint halad-e, és mennyit lett volna 2016-ra a kifizetetlen számlák összegmértéke? Nincsen más kérdés. Akkor most Manka úr és a jelentéstevő kérdéseire kérjük a válaszokat. Köszönöm szépen. Olbricht úr kérdése Nos, itt igaz, hogy részben a késedelmi kamatok csak a direkt management esetében alkalmazandóak, és nem alkalmazunk őket akkor, amikor az implementációt a tagállamokon keresztül vagy nemzeti ügynökségeken keresztül végezzük. A rendeletből és a közös szabályok, közösen megállapodott szabályokból fakad ez, tehát ezzel együtt kell élnünk, és a bizottság megpróbálja majd 2014 és 2015 tekintetében aktívan kezelni ezt a helyzetet. A cél az, hogy minimalizáljuk a késődelmi kamatos kifizetéseket, mert az biztos, hogy nem ez a legjobb módja az amúgy is kevés közpénzek finanszírozásának. Így nem, tehát nem ez a legoptimálisabb módja annak, hogy eredményeket tudjunk felmutatni. Természetesen nagyon nehéz lenne a helyzet, hogyha létezne ilyen késedelmi kamat a tagállamok felé, de most nézzük meg, hogy hogyan néz ki a jelenlegi helyzet. Az a cél, hogy minél kevesebb ilyen eset legyen, a bizottság reméljük, hogy minden fajta szerződéses kötelezettségének eleget tud tenni, és jelenleg ez még elképzelhető, hogy így lesz. Nézzük most a két milliárdos backlogot 2007 és 14 közötti időszakra nézve. Azt várjuk, hogy ezen keresztül 2017-re ezt teljesen ki tudjuk vezetni a rendszerből, azt is, ez attól is függ persze, hogy a 95%-os küszöböt hány tagállam fogja tudni elfogadni, lesz egy lezárási folyamat, amihez persze időre van szükség, és sok energiát is felemészt ez, de jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy valószínűleg lehetséges lesz a további 5%-ot 2017-ben, vagy az azt követő évben megvalósítani. Ami a hosszabb távú előrejelzéseket illeti, szerintem jelenleg olyan helyzetben vagyunk, hogy világosabban láthatjuk 2016 helyzetét az első becslések 2017-re vonatkozólag eléggé optimisták szintén ebből a szempontból, de egy teljes képhez a bizottságnak arra van szüksége, hogy legalább a jövő év tavasza elkövetkezzen, mert egy másik fontos elemet is figyelembe kell venni, ez pedig egy technikai kiigazítás, amelynek az a célja, hogy a kohéziós politika figyelembe tudja venni a relatív növekedés közötti különbségeket, tehát elképzelhető, hogy bizonyos borítékokat egy kicsit majd ki kell igazítani. Amint ez az elem és a statisztikák világossá válnak, akkor a bizottság olyan helyzetben lesz, hogy hosszabb távú perspektívákat képes majd felállítani. Hogy Tomá asszony kérdésére válaszoljak, hogy vajon jobb helyzetben vagyunk-e most, csak abból fakadóan, hogy a kohéziós programok és más programok tekintetében késés tapasztalható. Igen, az válasz az, hogy igen. Elképzelhető, hogy 2016-ban kicsit nehezebb helyzetbe leszünk, de ezzel együtt a 2016-os büdzsében még mindig ott van két milliárd mozgástér, legalábbis a parlament és a bizottság közös értelmezésének alapján, még hogyha gyorsabb előkészítése is lett volna ezeknek a programoknak, még akkor is maradt volna a mozgástér. Manka úr kérdése arra vonatkozott, hogy a RAL milyen szintű lesz az év végére. 2015 végére 217 milliárd lesz ez az összeg kohéziós politikák tekintetében, és 2016 végére 11 millióval milliárddal több lesz, tehát 228 milliárdra fog rúgni 2016 végén ez az összeg. Tehát végül is 2016-ban ez a növekedés nem magyarázható mással, mint hogy 2016-ban más volt a költségvetésben a kötelezettségvállalások szintje. Ezek a becslések azon alapszanak, hogy mindenki fizetésre kerül majd. Merci. Köszönöm. Most pedig le is zárhatjuk ezt az első monitorozó ülést. A több éves pénzügyi keret felülvizsgálatával kapcsolatban, miután Olbricht úr volt az, aki bevezette az ülésünket, ezért most azt kérem, hogy Tomá asszony zárja le. Nagyon jó lenne, hogyha a részemről most konklúziókat tudnék már javasolni, de ettől függetlenül azt hiszem, hogy először is szeretném megköszönni az összes felszólalónak a világos szavait és becsületes tanú bizonyságát. Nem feltétlenül vagyok kevés, vagy vagyok nyugodtabb, mint ezelőtt, de mégiscsak úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy bizonyos fontos programok, amelyek fontos és olyan és nagyon ismert programok itt az EU, Európai Uniós szinten, ezek nem kaptak elég finanszírozást. Ez az első megállapítás. A második pedig az, hogy talán most először állítunk le egy olyan programot, hogy még egyáltalán le tudtuk volna zárni. Itt most a Youth Initiative-re gondolok, még értelmezni sem tudtuk, és csak most kezdtük meg ezt a folyamatot, most indult be ez a fontos program, ami egyébként pont a fiatalokra, tehát a jövőre vonatkozik. Harmadik pont, de ez talán érthetőbb, itt van a kifizetések problémája, amelyekkel kapcsolatban Hát tulajdonképpen a csodára várunk, hogy minden megfelelő időpontban érkezzen, tehát nagyon sok aspektust kell figyelembe venni, és nagyon sok minden egyébként a véletlen, véletlenre bízott, és nem feltétlenül az EU az, ami bármit tehet ennek érdekében. Ezek szerintem a nem jól működésnek a példái amelyek azt is előrevetítik, hogy igenis és szükséges a félidős felülvizsgálat. Köszönjük szépen a jogászoknak is a jogértelmezését, a helyzetet világosabbá kell tenni, még akkor is, hogyha ha jól értem, akkor azért itt az egyhangú szavazás nehézé teszi a helyzet megváltoztatását. Hogyha úgy gondoljuk, hogy ez túl nehéz, és inkább mondjunk le róla, hát akkor ez a legjobb, de én nem ezt vallom. Én úgy gondolom, hogy az a hit, amit Európába vettünk, és az önkéntes szellemiség révén hegyeket tudunk megmozgatni. Köszönjük szépen ezeket a lelkesítő szavakat. Aki idejött a büdzsé szakbizottságba, az nem a dolgok könnyebb végét fogta meg. A büdzsé sajnos a valóság tudománya. Köszönöm szépen még egyszer a meghívottaknak, hogy eljöttek, beszámolót tartottak, és ezzel világosabban láthatjuk a helyzetet. Nem szabad túlságosan félni sem, amikor azt szeretnénk, hogy a plafonokkal kapcsolatban a plafonokat túl akarjuk lépni, a rugalmassági eszközök tekintetében. Én azt hiszem, hogy ez a felülvizsgálat egy olyan gyakorlat kell, hogy legyen, ami pont a világosságot szolgálja. Annak érdekében, hogy megállapodásra jussunk a tagállamokkal, akik a finanszírozásban részt vesznek, a két költségvetési hatóság egyetértésre jusson. Még egyszer köszönjük szépen a kollégáknak, illetve a bizottság képviselőinek és a társult parlamenti szakbizottságoktól érkezett képviselőknek is köszönjük szépen ezt az érdekes, gazdag vitát január 27-én találkozik újra a monitorozó csoport, akkor az lesz a cél, hogy a Horizon 2020 és a Connecting Europe Facilities eh, témákat eh, vizsgáljuk meg közelebbről. Köszönöm, most következik a következő napi rendi pont, ami pedig szavazás. Je vous invite à glisser vos cartes. Kérem, hogy most mindenki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 Van-e olyan jelzés, hogy nem működik valamelyik gép? Bon, allez. Le premier rapport, c'est le rapport de Monsieur Negrescu sur la mobilité. Negrescu jelentés az első, globalizációs alap mozgósítása Írlá, Írország számára. Un amendement numéro 1 egyes módosítás. Ki az, aki támogatja? Ki est contre? Ellene? Leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, név szerinti szavazást. Scrutin clos. Lezárom a szavazást. L'amendement est rejeté par 13 voix contre 12. 13-12 ellenében elutasítva. Kettes módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hármas mellette ellene ezt leellenőrizzük géppel. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-11 ellenében. Négyes módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ötös módosítás mellette, ellene, elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Hetes mellette, ellene, leellenőrizzük. Elfogadva. 15-8 ellenében. 8-as módosítás mellette, Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Tízes, mellette. Ellene. Elfogadva. Tizenegy. Mellette, ellene leellenőrizzük. Lezárva, 13-12 ellenében elfogadva. 12-es módosítás, ellen, mellette ellene, leellenőrizzük. 13-12. 13-8 ellenében elfogadva. 13-as módosítás mellette, ellene, elfogadva. 14-es mellette, ellene, elfogadva. 15-ös mellette, ellene, leellenőrizzük, 15-öst. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 12 9 ellenében 4 tartózkodással. 16-os módosítás. Mellette. Ellene. Azt hiszem, hogy ezt is elfogadtuk. Tehát a módosításokkal együtt géppel szavazunk a teljes szövegről. Lezárom a szavazást. 18-6 ellenében elfogadva. Száni úr, komputerprogramozás témájában egyes módosítás. Mellette ellene elfogadva. Kettes módosítás. Ellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Négyes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodók hetes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, mellette, ö, 8-as módosítás mellette ellene. Én azt hiszem, ezt elfogadtuk, de ezt leellenőrizzük. Tehát 8-as módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Kérem, mindenki emelje föl jól a kezét. 9-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 10-es módosítás. Mellette ellene. Tartózkodók. 11-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. És így most az egész szövegről géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 21-4 ellenében. Európai Beruházási Bankkal kapcsolatos jelentés, éves jelentés, egyes módosítás. Mellette ellene, tartózkodók, elfogadva, kettes módosítás, mellette ellene, tartózkodók elfogadva, hármas módosítás mellette le kell ellenőrizni a kettest. Ellenőrzés géppel megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-12 ellenében elfogadva. Hármas módosítás mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, négyes módosítás mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, hato, ötös módosítás mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, ezt leellenőrizzük. Ötös, ötös ellenőrzése. Lezárom. Tombé. Amendement numéro 6. Hatos módosítás. Mellette. Qui est contre? Ellene leellenőrizzük. Elutasítva 14-10 ellenében. Hetes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Nyolcas módosítás, első rész, mellette. Ellene, tartózkodók, ez elutasítva. Második rész, mellette, ellene, leellenőrizzük. elfogadtuk 15-11 ellenében. 9-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 10-es mellette. Ellene. Leellenőrizzük, mert nem látom mindenkinek a kezét. Tízes módosításról van szó. A 9-est elfogadtuk. Ezt akkor leellenőrizzük. Lezárom. Elfogadva. 11-es két részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Második rész mellette ellene Második rész, megnyitom. Tizennégy, tizenkettő ellenében. Tizenkettes módosítás mellette. Ellene tartózkodók, elfogadva. 13 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 14 mellette, ellene, elutasítva. 15-ös módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 16-os módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, 17-es módosítás mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük, 17-es ellenőrzése, Lezárom. Elfogadtuk 14-12 ellenében. 18-as módosítás. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 19-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 20-as módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 21-es módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. És most a teljes szöveg módosított formában név szerint. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva Transferek következnek. Hármas szekció 2015-ös költségvetés. Nagyon gyorsan. Itt ismét egy transferről van, van szó a 39-es szekcióban. Ez a globalizációs alapokat érinti amelyeket éppen most fogadtunk el, 42, 43 és 45-ös a humanitárius segítségnyújtási 12 millió átcsoportosításáról van szó Afganisztánnak, 20 millió Szudánnak, 15 millió Jemennek, és 13 millió pedig Szerbiának és Macedóniának. Azt kérem, hogy ezeket a transfereket hagyjuk jóvá. Köszönöm. Merci. Je pense qu'on peut voter en bloc. Köszönöm. Azt hiszem, hogy blogban szavazhatunk a négy transferről. Hogyha senkinek nincs ellenvetése, rendben, akkor név szerint fogunk szavazni. Viszont Il y a deux sur le IGF et quatre sur le aide humanitaire. Oui, alors, il y a les deux, les deux premiers. A két első átcsoportosítás. Ezekről már szavaztunk, nem? A 42-es és a 45-ös, ugye? Először a globalizációs alapról kell szavaznunk, utána pedig a humanitárius segítségnyújtási transferről. Fontos, hogy a kettőt ne keverjük össze. Elnök, rendben. Akkor az első kettő, a 36-os és a 39-es, ugye? Akkor ezeket szavazásra bocsátom, név szerinti szavazással. Lezárom a szavazást. Nem működik a szavazógép? 22 mellette, 4-en ellene. 42-es, 45-ös. 42, 43, 44, 45-ös név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 24-2 arányban elfogadtuk. Olmájer asszony, a többi szekció. 2015. Um, Herr Vorsitzender. Elnök úr. Remélem, hogy ezúttal megvalósul az a kötelező, hogy az egyes szám Leg, legutoljára azt kérték, hogy, szám, hogy nevezem meg a számokat, remélem most azt kérik, hogy ne olvasom fel a számokat, bár felolvashatom. Aztán majd visszafele csinálom legközelebb vízből mondom, mert a harmadszor változik a dolog, mindig másért panaszkodnak, vagy azért, mert elmondom, vagy azért, mert nem mondom el a számokat. Pépet transfer, C6, az európai iskolákhoz való hozzájárulás, 85 ezer eurót kivesznek a contingency reserve-ből, a 27-es cikk. A második egy transfer ahol itt elnök úr némileg bíráló hangok is voltak ezzel kapcsolatban, hogy a pénz, az év végén fennmaradó pénzt felhasználásra kerül, annak érdekében, hogy elkerüljük a hitelekből felvett kamatok kifizetését jövőre. Ez összességében 170 millió került felhasználásra, a korai kifizetésére vonatkozó, hogy ne kelljen hitelt felvenni, és ne kelljen kamatot fizetni ezután, vagy legalábbis kevesebb hitelt kell felvenni. Disons que ça c'est une bonne utilisation. Na, akkor úgy látszik, hogy ez jó, jól felhasználtuk a nem felhasznált alapokat, ez egy jó beruházás, azt mondhatjuk. És látjuk azt is, hogy a több éves pénzügyi keret milyen gesztusokat követel tőlünk, hiszen hiszen, hogyha már a Konrad Adenauer épületbe beruháztunk, így döntöttünk, akkor most ugyanígy kell eljárnunk, több éves pénzügyi keretet fogadtunk el. Ez azt jelenti, hogy megfelelően kell eljárnunk ebben a konkrét esetben jól jártunk el, tehát sikerült megfelelően átcsoportosítani az összegeket. Nézzük, az első transfer, európai iskolák, úgy Első transfer ebben a témában, a hatos, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Il nous manque un votant. Le scrutin est clos. Lezárom. Hus négy arányban elfogadtuk. Második transfer 2015 71 millió kád. Megnyitom a szavazást. és Lezárom. 21-4 arányban elfogadtuk. immeubles. Nézzük tovább. A Montuai épület, Holmeyer asszony. Um, ehm, ich Megpróbálom a lehetőleg rövidebben összefoglalni ezt is. Arról van szó, hogy egy képzési központunk van, ami eddig a Montuai épületben a 63-as szám alatt jelent. Ez gyors uh, újjáépítési kell számolni, tehát renoválni kell, erre megoldást kell tanulnia, találni a parlamentben, amely a jövőre is figyelemmel van. Az éves költsége a Montai 63-as épületnek 2,2 millió összesen, ha mindent összeszámolunk, 2016-ban csak a felét kell fizetni a, bér, a bérletnek, viszont közvetlenül kell fizetni egyéb költségeket. Ezek olyan költségek, amelyek után adót is kell fizetni, mert a szerződés lejár majd. A tulajdonos egy másik épületet rendelkezésünkre bocsátott addig szívességből úgymond, amíg a felújítás folyik, és így a, a bér másik felét, 720 ezer eurót a másik épületre kell fizetni, és itt csak az adók felét kell fizetni a 2016-ban Hát azért, mert a 2016 végéig tart a szerződés, és a kiköltözési időszak, átmenti időszak idején is elfoglaljuk még az épületet, ezért ez a magyarázat erre az átmenti időszakra, így a másik épületre ez valamivel kevesebbe kerül. Vannak ugyanakkor költözési költségek is, ami 1,15 század millióra rúgnak, ugye ugyanakkor 200 ezer bérelni kell bútorokat az átmeneti időszakra, tehát összességében a költözési költségek 100 ezerrel bővülnek, és 225 ezer a számítástechnikai költség. Feltétlenül szükség van erre, átmeneti épületbe kell vonulnunk, mert egyszer lebontják a régit és újraépítik. Tehát a vállalkozó lebontja az épületet 2017-ben, ez alatt újraépül az épület, és eddig leszünk az átment időszakban, és 2018-ban újra költözünk, 2017-re vonatban ez összesen 2,3,2 századmilliót jelent, ez négyzetméterre számolva valamivel nagyobb a költség, mint korábban, de nem sokkal, nem 2,3 millió költség körülbelül annyi, mint az előző évben. 2018-ban egy negyedét kell kifizetni az átmeneti épületnek, aztán jön az új épület, és a költözési költségek, amelyek 25 ezred millióra rúgnak majd, és ebben nagyságrendben nem lehet elkerülni a költségeket az átmeneti épületben sem, de az igazgatásnak sikerült a, a bérleti költségeket, bár ez egy csúcs új épület, lealkudni, a norma, az eddigi szinten tartani, bár mondtam, az átmeneti épület sokkal jobb, mint az eddigi volt. Nagyon jó a történet, összességében észszerű, a Batiman Belman udvarra költözünk, átmenetleg, és nem visszaköltözünk az új épületbe a Montae 63 alatt, és egy vadonatúj épületet kapunk, amelynek a költsége nem nagyobb, jelentősebb, mint az előzőjé volt. Szerintem ez így elfogadható, a pluszköltségeket nem lehetett volna elkerülni. Köszönjük ezt a felvilágosítást. Nem tudom, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hogyha nincs. akkor a jelentés alapján pozitív döntést hozhatunk. Ezt esetleg készfenntartással is megtehetjük, mert nem transferre van szó. Ki támogatja ezt a műveletet? Kérem jelezze készfenntartással. Köszönöm. Ellentetes vélemény. Köszönöm. Tartózkodás. Nagy többséggel a, elfogadta a Költségvetési Bizottság ezt a műveletet. 11 óra 45 perckor a napirendünk értelmében foglalkozunk azzal, hogy a bizottság 3 milliárdot allokált Törökországnak. Hát azt hiszem, éppen 11 óra 45 perc van, illetve egy perc múlva elég jól kezeltük az időt, elég jól osztottuk be. Minden, mindannyian várjuk a bizottság véleményét ebben a témában. José Manuel az állandó jelentéstevő, illetve Gerard Döpré urak, és örülnek annak, hogy a 2016-os költségvetés egyeztetése lezárult. Nagy többséggel az Európai Parlament november 25-én elfogadta a 2016-os költségvetés tervezetet és november 29-én tudomásunkra jutott, hogy a bizottság javaslatára a tanács úgy döntött, hogy 3 milliárd eurót folyósít Törökországnak. Hogyha megnézzük azonban a 2016-os frissen megszavazott költségvetést, akkor ebben nyoma sincs ennek a 3 milliárdnak. Ez pedig ugye egy aggodalomra okot adó helyzet, és nagy lelkesedéssel várjuk a bizottság véleményét. Ott van az afrikai szíriai Trust Fund, ez szatellitként működik, hiszen részben a, az európai költségvetésből finanszíroznánk, de emellett a tagállamoknak is hozzájárulást kell biztosítaniuk, de hát ebben sosem lehetünk biztosak. Ezek az úgynevezett szatellitek eltorzítják a költségvetést, és valahogy elkerülik az Európai Uniós ellenőrzést, tehát 3 milliárdot javasoltunk, vagy javaslunk Szíriának. Hát értjük, hogy ez mit jelent, de hogyha ezt az állampolgároknak kell megmagyaráznunk, neki kell elmondani, hogy hogyan is működik az európai költségvetés, na hát akkor már értetlenséggel állunk szembe. Minden demokratikus intézménynek első feladata az, hogy olvashatóvá és érthetővé tegye a költségvetését az állampolgárok számára, és azt hiszem, hogy itt óriási fejlődési lehetőség áll előttünk. A többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát remekül elvégeztük Olbricht úr, illetve Toma asszony segítségével, előrelépés történt, Nézzük, hogy ezzel mi a helyzet, meg is adom a szót a bizottságnak. Főigazgató asszonynak. Tessék! Merci beaucoup, euh, monsieur le... Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm, hogy meghívtak. Nagyon jó az, hogy van most ez a vita, ugyanis valójában nagyon sokféle információ forog itt az utóbbi hetek során Éppen ezért nagyon jó az, hogy ide eljöhettem a parlamenthez, és elmagyarázhatom a helyzetet, hogy ne legyenek félreértések. Angolul fogom folytatni. Először is mindenkire emlék, mindenkit emlékeztetnék, hogy a menekült válság egy nagyon nagy probléma volt, vagy hát rávetette árnyékát a költségvetési tárgyalásokra. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy igaziból semmilyen meglepetés nincs ebben, mindannyian tudtuk, hogy további szükségletek fognak majd megmutatkozni ezzel a történelmi jelentőségű válsággal kapcsolatban. Éppen ezért a költségvetési tárgyalások során már akkor a tanács és a parlament is nagy engedményeket tett, és itt egyébként megint csak köszönetet tudok mondani ebben a tekintetben a parlamentnek, tehát hogy a büdzsének azokat a fejezeteit erősítsük meg, amelyek leginkább a menekültválság problémáit megoldják meg. Ez a hármas és négyes fejezetek 3,5 milliárdról 9 milliárdra nőtt meg ez a finanszírozási összeg 2015 és 16 tekintetében. Tudjuk azt is, hogy ez önmagában nem lesz elég, ugyanis nagyon nagyok a kihívások, főként Törökország egyre inkább kulcsfontosságú szereplővé vált a válság kifejlődése szempontjából, egész egyszerűen geopolitikai vagy szempontból, hiszen két millió menekült él ma Törökországban. Ezért az Európai Unió és Törökország közötti megállapodás alapján egy cselekvési terv jött létre, te, helyezzük ezt kontextusba, közös megközelítés az emberkereskedelem, illegális bevándorlás ellen, illetve koordinált megközelítés a menekült helyzet javítására a törökföldön és a, azon közösségekben, akik az újonnan befogadottakkal fognak együtt élni. Tehát ezen cselekvési terv alapján az Európai Bizottság november 24-én úgy döntött, hogy egy koordinációs mechanizmust fog beépíteni, egy úgynevezett menekült támogatást Törökországnak. Ez 2016. januárjában lép majd életbe, 3 milliárd eurós összeget ölel fel 2016-ra és 2017-re vonatkozólag. Itt szeretnék azt is hangsúlyozni, hogy ez egy koordinációs mechanizmus, egy további 3 milliárdról van szó, amely, amely részben az európai büdzséből, részben a tagállami hozzájárulásokról jön. Tehát itt nem a költségvetésből csoportosítunk át, majd ezt részletezni fogom nem sokára, hanem egy koordinációs mechanizmusról van szó, amelynek a fő összege 3 milliárd, ebből 2,5 milliárd a tagállami befizetésekből érkezik, tehát 500 millió a büdzséből. Tehát ez nem egy alap, hanem egy koordinációs mechanizmus. A tagállami befizetések az európai költségvetés mellékágaként fognak megjelenni a már létező európai eszközök mellett a humanitárius segítségnyújtás, illetve a, az európai csatlakozási felkészülés mellett, ugyanis Törökország ugye egy tagjelölt ország, tehát alapvetően az EU-s meglévő programok megerősítéséről van szó, tehát az európai költségvetésbe érkezik meg ez a további 2,5 milliárd. Ezt gondoltuk a legegyszerűbb módjának, hogy becsatornázzuk ezeket az összegeket Törökország felé, és ezt administratív alapon is így gondoltuk a legegyszerű, legegyszerűbbnek. Ez a mostani támogatás a 210-es és a 214-es cikkek alapján működik a szerződésből, amelyek lehetővé teszik az Európai Bizottság számára, hogy az uniós, telekvé, az uniós tevékenységek és a nemzeti tevékenységek összehangolását erősítsük. A célja az, hogy koordináljuk azokat a tevékenységeket, amelyeket egyébként az Európai Uniós büdzsé és a tagállami bilaterális befizetésekből finanszíroznánk. A támogatás költségvetési támogatásként jelenhet meg, közvetlen vagy közvetett menedzsment formájában, úgy, ahogyan a különböző programok jogalapjában szerepel ez. A koordináció alapját a jelenlegi Steering Committee irányító hatóság működése biztosítja, ez pedig amelyet a bizottság elnököl egyébként stratégiai iránymutatást fog adni, és a tagállamok részéről is egy-egy képviselő vesz majd részt ebben az irányítóhatóságban, illetve török részről is lesznek tagok. Nos, itt azt szeretném elmondani, hogy ez csak a helyszíni koordinációt érinti, de a humanitárius segítségnyújtást nem. Tehát ezt azért is gondoltuk így, hogy az implementáció, illetve a helyi ö, szükségletfelmérés strukturálisabb legyen, tehát például az infrastruktúra fejlesztés területén a török hatóságok saját kezdeményezésű tevékenységeikkel összecsengjen. Ahogyan elmondtam, az implementációs módszerek, a prioritások vagy direkt vagy indirekt menedzsment formájában valósulnak meg. Azonnali humanitárius támogatás, fejlesztés támogatása menekültek és a befogadó közösségek számára. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni, mert azt szeretnénk elérni, hogy a menekülteket jobban integrálni tudjuk, és ehhez szükség van a befogadó közösségekről is. Itt nem egy konkrét török kormány támogatást adunk, ez rendkívül fontos, tehát itt célzottan megpróbáljuk kezelni a menekült áramlat, vagy a menekült hullám okozta problémákat, és mindig figyelembe vesszük a diszkriminációmentességet, illetve a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőséget szempontként. És végül az Európai Bizottság a tanácssal és a parlamenttel állandó egyeztetésben lesz, tájékoztatást adunk, miután a meglévő programon keresztül fognak futni ezek az összegek, források, tehát a jogáll, jogalapoknak megfelelően, és természetesen Mindezt majd rendszeresen felül fogjuk vizsgálni. A tagállami befizetésekkel kapcsolatban december 21-éig kell ezt jelezniük, és itt most előre mehetünk az utolsó szlájdig. The decision of the commission. A bizottság azt kéri, hogy december 21-e előtt a tagállamok, tehát egy héten belül a befizetéseik határidejét 2016-ra és 2017-re a kifizetések ütemezését kommunikálják. Nem tudom, hogy ezt hogy nevezzük, befizetési ütemtervnek, vagy vagy hogyan. Minden esetre ennek meg kell felelnie a helyszínen tapasztalt szükségleteknek. Éppen ezért más főigazgatóságoktól is a kollégák most éppen Törökországba látogattak, hogy megvizsgálják azt, hogy mikor van szükség és mire, mi az, amit 2016-ban kell megtennünk, és mi az, amire 2017-ben lesz szükség. Ezt beütemezik, és tegnap egész nap a koreperben ültem, ugyanis éppen a tanácsban is arról folyik a vita, hogy hogy néznek ki a befizetések, a konkrét összegek, a bizottság eredeti javaslata alapján 500 millió eurós EU büdzsébe fizetés lett volna, gyakorlatilag a tagállamok ezt egységesen támogatták, illetve azt mondták, hogy magasabb kell ez legyen. Mi úgy gondoltuk, hogy nincsen arra lehetőség, hogy 2016-ban ezt megtegyük, ezt önök is tudják, hiszen nem olyan régen véglegesítettük a 2016-os büdzsét, úgyhogy a bizottság úgy gondolja, hogy miután itt ebben már nincsenek a négyes fejezeten belül mozgásterek, ezért ezt, ezzel kapcsolatos vitákat már nem akarjuk újra megnyitni. Tehát 2017-ben esetleg erre sort keríthetünk a négyes bekezdésen belül, illetve átcsoportosítások formájában, és még arra is szeretnék kitérni, hogy a bizottság mondjuk azt, hogy itt nincs rendelkezésre álló pénz, de mondjuk átcsoportosításra még sort lehet keríteni, de ezt úgy kell megtennünk, hogy azok a programok, amelyek szintén a menekültválság megoldására összpontosítanak a környező országokba, hogy ezekből ne legyen átcsoportosítás, de ettől függetlenül az egész működés, a steering committee és a jogalap tekintetében még vannak viták. A Koreper azt szeretné, hogyha a következő európai csúcson erre erről megállapodás születne, tehát az állam és kormányfők részéről, ők rábolintanának erre a következő napok során, annak érdekében, hogy a következő évtől valóban működőképes legyen ez a forrás. Itt láthatjuk, hogy hogyan képzeljük el a megosztását a befizetéseknek 2016-ra és 2017-re nézve. Ahogyan elmondtam, Tudtuk már az egész költségvetési tárgyalások során, hogy a fejünk fölött lebeg ez a probléma, és úgy gondoljuk, hogy 2016-ra és 2017-re nézve még egy további 200 millió eurót is az Európai Uniós költségvetésből erre lehet fordítani, azokon az eszközökön keresztül, amelyeket nem szatellit eszköznek nevezek, hanem inkább olyan eszközökről van szó, amelyek a jogalap alapján biztosíthatók, a kettes és a négyes fejezetekből. Ezt azért tesszük, hogy európai szinten tudjunk olyan kihívásokra megoldást találni, amelyek alapvetően túlmutatnak a eredetileg tervezett három vagy négy évvel ezelőtt eldöntött büdzsétárgyalásokon felül amikor még egészen másképp számoltunk a menekült válsággal, amivel most szembe kell nézzünk. Köszönöm. Merci, madame. Merci. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen ezt a pontosítást, ezt a felvilágosítást. Mivel ez érinti a 2016-os frissen megszavazott költségvetést, ezért José Manuel Fernándeznek adom meg a szót az általános jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, én is hangsúlyozom és üdvözlöm a bizottság erőfeszítését, illetve a kreativitást is, hiszen egy olyan problémát próbál megoldani, ahol mindenkiből a maximumot kell kihozni, hiszen megvan a szíriai alap, ahol egy milliárd euróra van szükség, 500 az, az Európai Uniós költségvetéstől, de a tagállamok sajnos nem tartják tiszteletben a kötelezettségvállalásaikat. Aztán ott van az Afrika alap, 1800 millió, ahol a részben az Európai Uniós költségvetés érintett, részben pedig egy másik alap. Itt a tagállamok szintén nem adják hozzá a saját hozzájárulásokat, és most itt van ez az új mechanizmus, amely nem egy alap, de ennek keretében megpróbáljuk ezt némileg valahogy, hogy is fogalmazok, kötelezővé tenni a tagállamok számára. A első megjegyzésem tehát ez volt. A kérdésem pedig a következő. Egy olyan pénzről beszélünk, amelyet már allokáltunk például más alapokra. Sajnos nem sikerült, nem sikerült megduplázni a pénzünket. Tehát ugyanabban az eszközben kell gondolkodnunk, és ez alapján kell eljárnunk. Az első kérdésem tehát logikusan a következő, hogyha ez benne van a migrációs csomagban, az összes többi forrással, az összes többi alappal, tehát a másik két alappal együtt, akkor ez hogyan működik. Aztán a második kérdésem, mi a hatása ennek? A 2016-os költségvetésben gondolkodunk, éppen most próbáljuk kivenni a 2016-os költségvetésből a pénzeket, olyan pénzeket, amelyeket más célkitűzésekre szántunk. Ez pedig nagyon jól megmutatja azt, hogy nagyobb mértékű rugalmasságra van szükség, és egy kicsi költségvetés nem szolgálhat minden célt. De még valamire rávilágítja ez a figyelmet. Ahhoz, hogy kollektíven tudjunk reagálni. Nem a kormányközi síkon kell mozognunk, hanem a közösségi eljárás keretében, a közösségi módszer keretében. Nézzük tehát, mi a 2016-os költségvetésre tett hatása ennek? Ugye beszéltünk az 1800 millióról, de mi van az 500 millióval? Itt ezzel kapcsolatos kapcsolatban is megvannak a konkrét kötelezettségvállalásaink. Aztán lesz egy módosító költségvetés a kiegészítő bevételek alapján, amelyek bekerülnek majd a költségvetésbe, de úgy kerülnek bele, hogy igazából nem kerülnek bele, tehát nincsen megfelelő módosítás. Hogy, hogy fogjuk ezt végigvinni? Mit jelent ez? Mettre ensemble tous les institutions. Tehát hogy fogják ezt kezelni az intézmények, illetve ezen belül az Európai Parlament? És végül, hogyan lehet arra kényszeríteni a tagállamokat, hogy tegyenek eleget a kötelezettségvállalásaiknak, a felelősségüknek, hiszen láttuk, hogy a tesztfandal ez nem működött, ezzel a kreatív mechanizmuson, amely nem kötelező érvényű, működni fog? Hát, na, hát nem tudom. Ezt remélem, de azt látom, hogy hogy a tanácsban már elkezdődött ezzel kapcsolatban a beszéd, a mozgás. Nagyon sokszor elmondtuk már, hogy a szolidaritás nem a nagy nyilatkozatokkal, bejelentésekkel működik, és tessék, itt van az a pillanat, ahol meg kell nézni, hogy hogyan járjunk el, hogy a tagállamok hogyan lépnek majd, milyen tetteket mutatnak fel a szolidaritás érdekében. Akárhogy is legyen, a saját részemről, ahogyan már az elején elmondtam, hangsúlyozom, a bizottság erőfeszítését, illetve kreativitását, hiszen egy olyan problémát próbál megoldani, ahol nagy nehézségek mutatkoznak, a tagállamok nem veszik kézbe a dolgokat. Ami a 2016-os jelentéstevői oldalt illeti, teljesen szolidárisak vagyunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a parlament és a bizottság továbbra is együttműködjön, és valóban előre mozdítsa a dolgokat, megpróbálja megoldani ezt a, ezt a problémát, ami bizony elég súlyos. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Krisztofor úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, Köszönöm, elnök úr. Egyetértek teljes mértékben azzal, amit Fernández úr az imént kifejtett, és ez világos megállapítás az EU költségvetésről, ami olyan, amilyen. Nem hiszem, hogy egy új szabálykönyv alapján költségvetést írhatnánk és aztán átírjuk a szabálykönyvetéséből hirtelen újra nagy pénzek adónának. Nem így működik. Persze látni kell az érme másik oldalát is. Voltak tényleg előre nem számít, számolható, előre látható költségtételek, és voltak olyan sürgőségi helyzetek, amelyeket nem lehetett előre tervezni. Ezért kell rugalmasság legyen a költségvetésben, meg kell legyen annak a módja és eszköze, hogy az ilyen jellegű kihívásokra választ tudjunk adni, az ilyen előre nem látható fejleményekre reagálni tudjunk, amelyek a költségvetés tervezésekor még nem voltak előre láthatóak. Ha megnézzük ezeket a fejleményeket, és megpróbáljuk költségvetési nyelven, nyelve fordítani őket, világos, hogy a rendelkezésre álló pénzt egy kicsit vékonyabb rétegben tudjuk csak felvinni, úgymond, tehát több felé kell osztani, mint terveztük, és ez lehet, hogy felhígítja, felpuhítja az európai költségvetés tervezett eredményességét és hatásait. Ha több dolgot kell finanszírozni ugyanabból a pénzből, nyilván felhigulnak ezek az eszközök. És még akkor is, hogyha az EBB és más források is esetleg bekerülnek, mégis úgymond kevesebb pénz jut egyes témákra, már csak a menekült válságból adódó tételek miatt is, ahogy az elnökség és maga Tusk elnök úr is nagyon jól megragadta, és végül is hasznosan jelezte a folyamat egészében. Azt is be kell látnunk, hogy a beván... senki sem gondolta, hogy a bevándorlási hullám ilyen mértékű lesz. Kérdésem az, hogy megvannak-e számolatok arról, hogy egyes tagállamok konkrétan mekkora költségvet, mekkora hozzájárulással éltek? Vajon az a költség lebontható egy-egy tagállamra, és vannak egyes tagállamok, amelyek úgymond frontvonalon vannak ebben az ügyben, és rájuk terhelődik a legfőbb súlya mindezeknek a költségeknek, ők kell ellássák, befogadják, etessékítassák a menekülteket. Más tagállamokban nem érzékelhető ennyire a probléma. A Törökország ügyében, Törökország nyilvánvalóan az egyik kulcsa, vagy akár maga a kulcsa a válság megoldásának, a probléma megoldásának. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy maguk a, a menekültek Törökországon keresztül érkeznek Szíriából és Libanonból, és eh, ezekre az országokra is nagy teher nehezedik, gondolok itt Jordániára például. Ez is összefügg a menekült válsággal. A tagállamok szerintem még mindig nem hagyták jóvá azokat a pénzeszközeket, és nem is látják be tulajdonképpen igazából milyen költségekkel jár majd mindez. Én ciprusi révén Davudoglut hallgatva, ugye Ciprus maga is egy sziget, amelyet Törökország nem ismer el, a nevét sem ismeri el, így aztán nem szívesen hagyunk jóvá Törökországnak szánt pénzeket. Ha tőlünk akarna Törökország pénzeket az EU költségvetés hozzájárulásaként, nem, kér, nem volna más a szükség, mint hogy elismerje a ciprusi államot. Amíg ez nem történik meg, amíg Törökország nem ismeri el hazámat, mi nem adunk egy fillért sem ebben a, ebbe a kollektív csomagba. Persze vannak itt más kérdések is. Tudjuk azt, hogy mire megy majd el ez a pénz? Hogyan költik el? több tízezer ember vissza szeretne térni Szíriába, ez tény, nem engedi vissza Törökország ezeket az embereket, különösen ha kurdok, mert attól tartanak, hogy egy kurd országért fognak harcolni, független kurd, Kurdisztánért fognak harcolni, Törökország nem engedi ki őket. Tehát több tízezer kurd előtt lezárta a határt. Nem engedi vissza őket Szíriába. Hát erre szeretnénk pénzeket költeni? Ezt szeretnénk finanszírozni, az ilyen gyakorlatokat? A bizottság és a tanács válaszát kérném ezekre a konkrét kérdésekre, hogy legyen releváns információnk erre vonatkozóan is. A három milliárdos összeget illetően kell legyen egy olyan mechanizmus, amely konkrétan tipizálja a tételeket, egyes célokra vonatkozóan meghatározza. Mennyit költenek konkrétan a menekültek ellátására, mennyit más összefügg, ezzel összefüggő problémák megoldására. Abban egyetértek a bizottsággal, hogy Törökországnál van a helyzet kulcsa. Törökország részese volt a magának a migráns hullám elindításának is, úgyhogy ebben a fényben is vizsgálni kell Törökország szerepét. Köszönöm szépen, Krisztofor úr. Szeretném elmondani, hogy fél egyig van tolmácsolásunk, és még négyen kértek szót, Kőrensz úr. Köszönöm szépen. Néhány megjegyzésem lenne. Először is köszönöm szépen a bizottságnak, hogy néhány gondolatot világossá tett, de ugyanakkor fontos azt is hangsúlyozni, hogy az a pénz, amit Törökországnak adunk, az nem a török államkasszákon keresztül fog folyni, hanem olyan szervezetek kapják majd, akik a humanitárius segítségnyújtásban tevékenykednek. A következő megjegyzésem lenne. Évek óta állandóan további pénzt kérünk. A humanitárius büdzsé állandóan alulfinanszírozott. Ez egy strukturális probléma, tehát én azt gondolom, hogy itt ezzel a problémával kapcsolatban egy konjunkturális megoldásra van szükség. Harmadik megjegyzésem pedig, és ez az általános jelentéstevő is elmondta, itt egy olyan alapról van szó, amely tulajdonképpen csak a libanoni és jordániai menekült táborokban a legégetőbb szükségleteket adja ki. 1,8 milliárd van a Trust Fundban, tehát tulajdonképpen közelebb vagyunk egyfajta állandó ígérgetésben, ígéretéshez, mint amikor bárki konkrétan hozzá is járult. Tehát ez egy szisztematikus rendszeré vált, ezt tették a 0,7% kapcsán is már évtizedekkel ezelőtt a Monterrey, illetve Abu Addis Abebai konferenciákon ígéreteket tettek, akkor ugye akkor 2015-ről beszéltünk, most 15 évvel ezt kitoljuk, tehát a tagállamok nem teszik meg, amit ígérnek, sem az Afrika Trust Fund esetében, sem máshol, és én azt hiszem, hogy ebben az esetben sem fogják betartani. És ezzel újabb problémák érkeznek. Az összes humanitárius területen dolgozó szervezet várja, hogy megtörténjen az, amiről beszéltünk újraprogramozás fog következni, és ezt különböző uh, címeken fogjuk megtenni, hiszen ne felejtsük el azt sem, hogy uh, azok a menekültek, akik uh, az Európai Unióba érkeznek, az első évben az ellátásuk, vagy rájuk költött összeg a fejlesztés támogatásnak minősül. És utolsó gondolat, és ez megint csak egy általános tendenciába illeszkedik, azaz kapcsolatban, hogy a parlament előjogait nem tartja tisztában, nem tartja tiszteletben a tanács. Itt rendkívül gyorsan kell döntenünk, mert olyan a helyzet. Itt a prerogatívákkal kapcsolatban is meg kell ezt tennünk, egy midterm review-n keresztül, és, a, és erre azért van szükség, mert az európai fejlesztési alappal kapcsolatban nem akarunk semmit sem mondani, a Trust Fund kapcsán a parlamentet megint nem kérdezik ki, csak informálják, tájékoztatják, ezzel az alappal kapcsolatban valami szerepünk van, de ez is marginális. Tehát szerintem itt az ideje, hogy kimondjuk, hogy elég volt ebből. Rövid távon azt szeretném, hogyha tagállamok először ide járulnának ezelé a szakbizottság elé, és elmondanák azt, hogy mit tesznek, adjanak számot, arról, hogy mit tesznek, és egy olyan rendszert kellene létrehozni, ami az adott szó betartását valahogy megoldja miért tesznek ígéreteket, amikor utána nem valósítják meg. Én úgy gondolom, hogy itt eljött az idő, hogy kimondjuk, hogy nem az Európai Unió, hanem a kormányköziség az, ami problémásnak mondható, ez minősíthetetlen ez a viselkedés. Köszönöm szépen. Az állam és tagállamok a COP21 mellett is most elköteleződnek. Ezt még úgy egyébként el is felejtettem mondani. Ez megint csak egy újabb állarcos bál. virtuel. Monsieur Olbricht. Olbricht úr. Csak rövid. Tisztán költségvetési kérdés hiszen 0,5% a költségvetésnek került előrendezésre, ezt átprogramozzák a négyes címsorra. 2,5 ez a külső elszámolású bevétel. Ez azt jelenti, hogy lesz pótolagos két és fél milliós tétel, ami belép a költségvetésbe? De akkor belépett, akkor hol van a költségvetésben? A négyes címsora kerül? Vagy egy más helyre? Ki ellenőrzi, Tehát mi a mechanizmusa ennek? Vajon ez a költségvetés módosítását kívánja meg? Tehát költségvetés technikai szempontból milyen mechanizmus révén lép ez be ez a költség, hogy hol van ez a pénz a költségvetésben, hol számoljuk el? <laughs> Majd elmegyünk az Európai Központi Bankhoz. Vanár asszony. Köszönöm szépen. Hasonló kérdésem van, mint az előző hozzászólónak. A tervezett EU része a költségvetésnek, illetve a tagállami része hogyan fest? Tegnap a tanács egy non-paper dokumentuma került elénk, ami az egész 3 milliárdot az EU költségvetésből számolná el, és a tagállamok hozzájárulását nem irányozza elő ez félreértés, vagy meg tudja erősíteni, ami ebben a non-paperben volt. Ami pedig a tartalma kérdéseket illeti, az intézkedések tartalmát az Európai Bizottság mandátuma eldönteni, milyen intézkedéseket kell előrányozni. Ez eléggé kevés és specifikált. Egyrészt humanitárius intézkedések a menekültek támogatására, ez jó, ám nagyon általános intézkedéseket is előrányoz önkormányzati szinten a menekültügy kezelésére, menedzselésére. Ebben nagyon sok minden belefér. Kérdésem, benne lesz ebben rendőr, rendvédelmi, határőrzeti intézkedések is ide sorolhatóak lesznek? ezeket is lehet finanszírozni, vagy egyes intézkedéseket kizárnak a felhasználás köréből. Merci, Monsieur Sinadinos. Köszönöm, Szilanilos úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon meglep az EU mozgásának gyorsasága abban, hogy ilyen gyorsan támogatjuk Törökországot, nem más mutat ez, mint az, hogy az Európa nagyon megijedt az iszlamista fenyegetéstől, ezért lépett ilyen gyorsan, holott tudnunk kell, hogy Törökország részben a felelős ezért a fenyegetésért. Azok a migránsok és menekültek, akik Európába érkeznek, ezeket ösztönzi Törökország, a török állam irányítja őket nyugat felé. Ez a három milliárdos tétel, melyet Törökországnak adnánk, abban a reményben, hogy majd csökkenti a probléma mértékét, attól tartok, bizony súlyos hiba, súlyos hibát jelent. Hiszen történelmi léptekben nézve is, Törökország soha nem tartotta a nemzetközi tervezeteknek tett ígéreteit, sosem tartotta tiszteletben, sem az ENSZ határozatait, például Ciprus ügyében továbbra is meg, megszállva tartja a sziget egy harmadát, tehát fityethány hány nemzetközi kötelezettségére. Gondolják, hogy majd az Európai Unió nyomásának enged, és választad úgy, ahogy mi várjuk a migráns válságra? Tévednek, ha azt gondolják, hogy Törökország majd megteszi, amit ígér. 3 milliárd fejében. Törökország már korábban is kapott jelentős pénzeszközöket, azzal a célral, hogy segítse a migránsokat. Nem az első esetben adunk erre a célra a pénzt Törökországnak. Már eddig is folyosítottak több címsorról pénzeszközöket hasonló céllal, ám a menekült hullámot ez nem csökkentette, semmiféle módon nem korlátozta Törökország azonnal érkező migránsok áradatát az Európai Unió felé. Lehet, hogy bizottság úgy gondolja, hogy az eddig adott pénz nem volt elég, és hogyha fokozzuk és odavágunk még három milliárdot, akkor az majd eloltja a tüzet, és megoldja a problémát. Hát valószínűleg az fog csak történni, hogy három milliárd eltűnik a sülyeztőben, a migránsok áradata pedig töretlenül jön tovább. Vajon mit tesz majd a bizottság? Lesz majd még pénz? Mi a garancia arra, hogy a Törökországnak adott pénz konkrétan a e célokra költik el? Vajon mindet a migráns hullámfok csökkentésére használnak, vagy más célokra is felhasználják ezeket a pénzeszközöket? <clears throat> Van-e bármiféle garancia arra a tagállamok számára, hogy mi történik? Mi történik akkor, ha több pénzre lesz majd még szükség? Lehet, hogy a bizottságnak milyen garanciái vannak arra, hogy Törökország tartja ígéreteit. Merci, Monsieur Vali. Köszönöm szépen, Vali úr következik. Mint... Köszönöm szépen, nagyon röviden, és nem is akarok túl hosszasan a politikai megfontolásokkal foglalkozni, hogy ki döntött úgy, hogy ezeket a finanszírozásokat megalkotja, majd ők vállalják szépen a felelősséget is. Ami az ellenőrzést illeti, miután itt sürgősségi helyzetről beszélünk, már láthattuk korábban is, hogy a sürgős helyzetekben, a menekültválságok esete, esetén nincsen megfelelő ellenőrzés, pontosan azért, mert sürgős a helyzet, tehát a, ami azt jelenti, hogy nem ellenőrzünk semmit. Tehát azt szeretném én látni, hogy vajon azon felül, hogyha egyáltalán meg lesz ez a pénz, akkor van-e valamiféle rendszer arra vonatkozólag, hogy egy olyan országban, mint amilyen Törökország, biztosítani lehessen azt, hogy a célokat szolgálja ez a, a hozzájárulás, mert különben sem értelme nincs az egésznek. Én már egyébként hat hónapja kérem ezt az információt, most várok egy világos választ erre. Köszönöm. Maragall úr. Sí, gracias, presidente. Vamos a ver, yo creo que tenemos, hay que agradecer. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy meg kell köszönnünk a bizottságnak az erőfeszítéseket, Óriási a kihívás. Meg kell próbálni a dolgokat valamilyen igényes formába önteni, ez pedig nem lesz könnyű. Támogatom az elhangzottakat, de még inkább támogatnám, hogyha a tagállamok nagyobb kötelezettségvállást tennének, és pontosan látnánk, hogy hova is mennek, hova is jutnak ezek a pénzek. A konszolidált költségvetési megközelítés pontosan ezt a célt szolgálja. Ahogyan ön is elmondta, a két és fél milliárd a tagállamok részéről külső forrásként kerül majd bele ebbe a borítékba, és azt hiszem, hogy ebben a tekintetben valóban szükség van arra, hogy részletesen lássuk, hogy milyen pénzek folynak be, és aztán ezek hogyan kerülnek elköltésre. Enélkül nem látjuk tisztán a helyzetet. Tudni akarjuk, hogy pontosan mi folyik. Humanitárius segítségnyújtásról beszélünk, de mit jelent ez konkrétan? Tudjuk, hogy honnan jön a pénz, azt viszont nem tudjuk, hogy hova megy. Sokkal részletesebben látni kellene tehát a kiadási oldalt. Aztán így vállalhatnánk csak kötelezettséget, így lehetünk felelősségteljesek. Igen, valóban a programjaink eh, kezelését meg kell védenünk az állampolgárok előtt, ezt pedig nem tudjuk megtenni jelenleg. A bizottság eh, eszmefuttatását üdvözlöm, ennek ezzel egyetértek, azonban a tanástól a nagy csend az bizony elég többenetes. Az MFF félidős eh, felülvizsgálat volt a délelőtti témánk, most pedig egyre inkább az konkrétum volt, most inkább ilyen virtuális politika felé haladunk. Természetesen normális kapcsolatokat kell kialakítanunk normális körülmények között. Most azonban hit Törökországról van szó. Mit fogunk tenni? Egyszerűen öntjük a pénzt, és bezárjuk, a becsukjuk a szemünket, nem nézzük meg, hogy mi történik? Szigorúnak kell lennünk, következetesnek, észszerűnek, felelősségteljesnek. Hiszen elszámolási kötelezettségünk van az állampolgárok felé, és szerintem az Európai Uniónak, illetve a tagállamoknak is aktívabb szerepet kell vállalniuk. Nekünk is tennünk kell valamit, és úgy tűnik, hogy nem teszünk eleget. Elnök, köszönöm szépen. Hogyha mások nem kérnek szót, akkor köszönöm szépen a tagállam, a tolmácsoknak azt, hogy mintegy 10 perccel meghosszabbítják a ma délelőtti munkájukat, úgyhogy őszintén köszönetet mondok azért. Most pedig Kálényú asszonynak fogom megadni a szót, de előtte egy nagyon rövid kérdés. Ez benne van az Európai Uniós költségvetésbe, vagy pedig azzal paralel módon külön képzelik el? Második kérdésem. Calvino asszony, a, az afrikai és szíriai trustfundok esetében a tagállamok kötelezettséget vállaltak, vagy kellett volna, hogy vállaljanak, ezekkel mi a helyzet jelenleg? Aztán van-e egy elosztási kulcs a tagállamok esetében, vagy pedig ez véletlenszerűen történik? 12 óra 30 perc van, 10 perc áll rendelkezésre a válaszra, Kelvenyú asszony és természetesen tudom, hogy súlyos politikai nehéz kérdéseket kapott, de hát a ház az európai politika megfelelő választ kell, hogy adjon a migrációs válságra, hiszen az erőszak és a háború elől menekülnek ezek az emberek. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Merci. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek, mert úgy gondolom, hogy azok a kérdések, amelyeket feltettek, rendkívül fontos, jó kérdések. És úgy gondolom, és azzal kezdeném, hogy egyetértünk a legtöbb kérdéssel, felvetéssel, és azzal, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, nagyon oda kell figyelni ezeknek az alapoknak a felhasználása körül a menekültválság törökországi rendezésével kapcsolatban. A technikai kérdések miatt majd Présza úrnak átadom a szót, de engedjék meg, hogy azzal kezdem, hogy Olbricht urat és másokat szeretnék megnyugtatni. Nem kívánunk a többi trust fundból átcsoportosítani semmit, Alapvetően egy top-upról van szó, a jelenlegi programok top-upjából, amelyekről egyébként a 2016-os költségvetési tárgyalások során született döntés, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament az utolsó pillanatig kitartott, és mindent megtett annak érdekében, hogy az IPA és az INI programok megerősödjenek a tárgyalások legutolsó fázisában. Tehát tulajdonképpen ezek az összegek már benne vannak a büdzsében, és majd hozzáigazítjuk a török helyzethez, úgy, ahogyan az a jogalapból is kiderült. A humanitárius segítségnyújtás megint csak költségvetési betervezett költségvetési összegből valósul meg. Krisztoforú úr nagyon jó kérdést tett le az asztalra, az, hogy semmit sem teszünk, vagy az az, érté, az az érzés, hogy nem teszünk semmit. Gyorjove asszony ma nem tudott eljönni, de egyébként a kollégáim éjjel-nappal dolgoznak ezen a témán. Ő is egyébként most éppen a, biztos is Görögországba látogatott, hogy a UNHCR-ral aláírjon egy egyezményt, megállapodást. Mindenki megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy valamit el tudjunk érni. Megdupláztuk a forrásokat, tehát azért igenis és van előrelépés, de mégis az az érzés, hogy mintha nem eleget tennénk a terepen. Ez részben azért van így, mert a humanitárius segítségnyújtás az az NGO-kon keresztül és más nemzetközi szervezeteken keresztül érkezik, más részt pedig a hármas fejezetben a tagállamokkal való közös menedzsment alapján valósulnak meg ezek a tevékenységek. Részben már az is problémát jelentett, hogy bizonyos eszközök tekintetében a sörg, sürgősség az, ami minden fölött megvalósul, a tagállamok részéről is, tehát gyakorlatilag nem volt meg az a kapacitás, amelynek révén a korábban eldöntött alapok megvalósítása rendes menetben folyhatna. Ami pedig a az alapok destinációját illeti. Néhány kolléga, ciprusi, görög kollégák aggodalmakat fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy a pénz Törökországba fog megérkezni. Nem egy konkrét cél a menekültek segítsége és a befogadó közösségek segítségnyújtására megy ez a pénz, tehát nem megy bele a török költségvetésbe, és milyen fajta igényekben gondolkodunk. Elsősorban humanitárius, klasszikus humanitárius segítségnyújtás, vörös kereszt, és így tovább. És aztán állandóan felmérjük az igényeket, jelenleg még egy előzetes fázisban vagyunk, de alapvetően az UNHCR-ral és az ENSZ szakosított intézményeivel is együttműködünk, és úgy tűnik, hogy mindenki azt gondolja, hogy a probléma az az, hogy a, a menekültek nagy része nem is a menekült táborokban él, hanem a Törökország legszegényebb régióiban, a lakosság körében. Ezen kívül ugye itt alapvető segítségnyújtás, élelmiszerszállítmányok, alapfokú oktatás a gyerekek számára, pszichológiai segítségnyújtás gyermekek számára. Ez helyi szinten valósul meg direkt módon, aztán persze a meglévő infrastruktúrákat is még erősíteni kell ezen a téren, aztán közösségi központok, alapvető egészségügyi ellátás, stb. Aztán második lépésben pedig a helyi infrastruktúra fejlesztése lesz. Tehát nagyon világosan kiderül a az igények felméréséből az, hogy hogyan tudjuk a menekültek, illetve az őket befogadó közösségek életét javítani. Tehát nem kell attól félni, hogy az Európai Bizottság Törökországnak adna pénzt. Egyébként ez egy folyamatban lévő eseménysorozat, és majd természetesen rendszeresen számot fogok erről adni. Aztán itt van a feltételesség kérdése. Ahogyan elmondtam már a bevezetőmben, itt Törökország és az Európai Unió tekintetében egy stratégiai terv megvalósításáról van szó. Természetesen ez feltételességhez kötött a török hatóságok részéről, és ahogyan elmondtam, itt nem egy ilyen befizetés, egy ilyen általány befizetés alapján fog megvalósulni, hanem szép lassan a projektek megvalósításának ütemében érkeznek majd meg a pénzek is, van egy része, amely 2016-ban érkezik meg, és 2017-ben is, tehát az egész folyamatot majd az irányítóhatóság fogja ellenőrzése alatt tartani, és ez azért is van így, hogy a feltételesség megvalósulását garantálni tudjuk. Néhányan azt is elmondták, hogy esetleg a tanács nem tartja be az ígéreteit figyelembe kell azt is vennünk, hogy nem csak az európai eszközökhöz való hozzájáruláson keresztül tehetnek valamit a tagállamok, hanem bizonyos tagállamok nagyon adakozó jellegűek voltak bilaterális szinten is, és ezt sem szabad elfelejtenünk, ez csak tényleg a ferség érdekében szerettem volna elmondani. Vána asszony. Vána asszony azt kérdeztem, mit csináljunk azzal a non paper dokumentummal, ami körbejárt a tanácsnál, hogy 3 milliárd az európai költségvetésből jönne. Ezt a francia és német delegáció járatta körbe, és nem hagyta jóvá a koreper. Ahogy mondottam, még folyik a párhuzamos tárgyalás. Az iPhone-onkon nézegetjük, hogy mi történik a tanácsban. Jelen pillanatban nincs tanácsi döntés erről a javaslatról, és megállapodás nincs persze. Feltét, kondicionalitás. Végül még egy utalás az, hogy milyen sebességgel halad a cselekvés, és miért ilyen gyorsan lépett Európa. Az elmúlt hónapokban azt láttuk, hogy az európai költségvetés olyan eszköz, amely sokak számára talán nem elégséges a, a kihívásokra való válaszadásra, Ám van bizonyos rugalmassági eleme, mely révén egyes kívásokat tudunk választani, választani legalább bizonyos mértékig. Tavaly láttuk, hogy a görögországi válság volt ugye akkor június-júliusban az asztalon, és az európai költségvetés tudott választani Két milliárdos plusz kifizetés ment Görögországba 2015-16-ban a átcsoportosítás révén gyors választ tudott adni sürgősségi helyzetre az EU költségvetés. Aztán volt a tejválság, meg más agrártermékek ügyében 700 millióval nőtt az EU költségvetés. Most itt egy másik válság, és szerintem helyén való, ha belátjuk, hogy néha vannak pozitív elemek is. Lehet okos választ adni. Kreatívnak nevezték többen ezt. Módszereket találni, hogy az igényekre választ adjunk, megoldásokat találjunk a jogi kereteken belül, biztosítva azt is, hogy az összes ellenőrzési mechanizmus, politikai számonkérhetési mechanizmus is ott legyen, ahogy ezen eszköz esetén is ott van. E kreatív megoldások keresése, hát ezért fizetnek bennünket, ez a dolgunk. Úgyhogy szerintem pozitív üzenetet küldhetünk ennek kapcsán, és remélem tudjuk is kommunikálni ezt a következő hónapokban, hogy az európai állampolgárok is lássák, hogy dolgozunk a terepen, megérezzék a menekültek is. Szilvánnak adnám meg gyorsan a szót, hogy elmagyarázza, hogy az előirányzott bevételmechanizmus hogyan működik. So... Köszönöm szépen, elnök úr. Nézzük, a 2,5 milliárd plusz pénz, amelyet hogy ez plusz-e az európai költségvetéshez képest? Igen, plusz, tehát kiegészítő összeg. Hogyan fog ez működni? Ez egy pénzügyi rendeletben levő elképzelés, amely lehetővé teszi az, hogy külső adományozók hozzájáruljanak bizonyos területekhez, különösen a külső fellépések terén és így a megvalósításban részt vesznek. Tehát az erre szánt összegek tulajdonképpen növelik a konkrét eszközökre rendelkezésre álló pénzeket, gondolok itt a humanitárius segítségnyújtásra, vagy az előcsatlakozási eszközre. A bizottság tehát nagyobb mozgásteret kap arra, hogy megvalósítsa ezeket a politikákat. Ebben az esetben ugye konkrét célkitűzés van, ez pedig a menekültek, a törökországi helyzet. Tehát hivatalosan ez nem részes az éves költségvetés előirányzatainak jóváhagyásában, vagy jóváhagyására, tehát ez azt jelenti, hogy 2016-17-ben plusz 2,5 milliárddal számolhatunk, ami pedig a jogosultságot illeti, Elnézést kérek, mondja az elnök, ez azt jelenti, hogy lesz egy külön eszköz, vagy pedig konkrétan az Európai Uniós költségvetésről beszélünk. Válasz. Az Európai Uniós költségvetésről van szó, ezen belül egy külön költségvetési sorról, amely engedélyezi a fellépéseket, meghatározva, hogy melyek a jogosult műveletek vagy fellépések, tehát milyen, milyen e, fellépéseket lehet finanszírozni, például az előcsatlakozási eszköz esetében megvannak ugyanígy a jogosultsági kritériumok, ugyanígy a humanitárius segítségnyújtás terén. Vali úr pedig az ellenőrzésre kérdezett rá, mivel a megvalósítás az Európai Uniós költségvetési eszközökön belül történik, a, jelen, a jelenlegi ellenőrzési mechanizmusok érvényesek, tehát ugyan olyan formában kerülnek majd ellenőrzésre, mint a, rendesen a költségvetésben. A 2016-os költségvetésben 1 milliárd 200 milliót allokálunk, ennek a fele az tagállamok vállát terheli. 2016-ban, 17-ben ez hogy alakul majd? ils sont pas inscrits, c'est que la disponibilité. Igen, 2016-ban a menekültek megsegítésére vonatkozó összegek majd pont ennyivel fognak növekedni, tehát kívülről érkeznek új források, és ezek nem képezik a költségvetési hatóság engedélyének tárgyát. Tehát itt nem kell külön engedélyezni ezt. Akkor ez a büdzsén belül a beérkezett összegekhez kerül majd elkönyvelésre? Igen, 1 millió 250 ezer euró plusz bevételről van szó, de ezzel kell majd növelni a különböző vonatkozó költségvetési sorokat, amelyek a humanitárius segítségnyújtáshoz tartoznak. Ez nem egy mellék alap, egy ilyen trust fund, hanem a fő jelenik meg. Igen, mi ezt javasoltuk, hogy a megosztása ezeknek a befizetéseknek a GDP arányos, le, arányos legyen, tehát hogy a már amúgy is ismert büdzsébefizetési szabályok mintáját kövesse. De még a tagállamok rá kell bólincsanak, nem? Hát igen, ez a probléma, de hát most már itt a karácsony, és azért ilyenkor mindenki megengedheti magának, hogy álmodozzon. Ne felejtsük el a trust fundokkal kapcsolatos még függőben lévő dolgokat, Afrika és Nos, hát ezt majd inkább írásban fogom megírni, mert Préza úrral ezt még napra készen szeretnénk előkészíteni. Köszönjük szépen még egyszer a kollégáknak is, akik itt tudtak maradni. Köszönöm a tolmácsoknak a munkáját, és a Költségvetési Szakbizottságnak egy delegációja Törökországba fog majd látogatni február 8 és 10 között, és ott majd helyszínen lehetőségünk nyílik arra, hogy megvizsgáljuk, hogy az európai hozzájárulás hogyan valósul meg a menekültek ellátására, és hogy Törökország majd mit tesz. Vannak-e más kérdések? Amennyiben nem, annál jobb. Következő ülésünk már jövőre lesz Brüsszelben, január 27-én és 28-án, addig pedig nagyon boldog ünnepeket kívánok mindenkinek, és köszönjük szépen mindenkinek, aki segítette munkánkat.